közleményeiről most nem lesz, nem tervezek semmit sem bejelenteni. A bizottságot kérdezem, hogy szeretne -e bármit bejelenteni. Úgy hallom, hogy nem. És a bizottság felé sem kaptunk semmilyen kérdést. Nagy örömmel üdvözlöm az ülésünkön Pibax biztos urat, a mai napirendünk legfontosabb kérdésében. A bizottság 2013-as munkaprogramjáról fogunk beszélni fejlesztési politika tekintetében. Ezt a struktúrát párbeszéd keretein belül tesszük, és ugyanígy holnap ilyen struktúrált párbeszédet fogunk folytatni Georgeva biztos asszonynal, a humanitárius segélye kapcsolatban. Üdvözlöm, biztos úr, és meg is adom a szót önnek. Madam President, uh, honorable members, distinguished guests. Tisztelt elnök, aztán kedves vendégeink, Hölgyeim és Uraim, nagyon örülök, hogy itt lehetek Önök között, és beszámolhatok arról az előrehaladásról, amit a fejlesztési politikában elértünk, és örömmel tekintem át a jövő évet Önökkel együtt. Úgy gondolom, hogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy 2012 európai fejlesztési politika szempontjából jó év volt. A nagy kihívások ellenére sikerült széleskörű elismerést nyernünk az agenda tekintetében és az új fejlesztési politikákkal kapcsolatban is. Ez lehetővé teszi, hogy igazi eredményeket érjünk el a valóságban. A tanács következményei az agenda változtatásával kapcsolatban ezeket az elemeket figyelembe veszik. Nagyon sok tagállamnak hasonló a megközelítése az együttműködési együttműködéssel. Ez mutatja, hogy helyes úton járunk. Ugyanakkor az Európai Unió fenntartja vezető szerepét a nemzetközi fejlesztési szintéren. Ez így van a fenntartható energia mindenkinek év keretében, és az Európai Uniót elismerték, hogy prominens szerepet játszott ennek az ágendának a kialakításában. A Nemzetközi Szövetségek kialakítása a partnerségre épül, partnerországok, beruházási hálózaton és a követelmények kialakítása, valamint az adományozók és az egyes országok erőfeszítései együtt alkotnak innovatív megközelítést, és lehetővé teszik az új energiaszolgáltatás 2030-ig. Az áprilisi csúcsértekezleten Barroso elnök úr arról szólt, hogy a fejlődő országokban 500 millió embert kellene segíteni ahhoz, hogy 2030-ig fenntartható energiához tudjanak jutni. Senki sem állítja, hogy ez egy egyszerű feladat lesz, sőt, valójában ez egy óriási kihívás lesz. Az a típusú kihívás, amiben leginkább sikeres az Európai Unió, és leginkább fel tud lépni. A mindenki számára fenntartható energia támogatása nagyon jól tükrözi, hogy ezt sikeresi lehet tenni. Hasonló módon az Európai Unió elkötelezett a táplálkozási kérdésekben is. Vezető szerepet kezdett el a táplálkozási ügyekben. Ez is hasonló elveket követ, mint a fenntartható energia mindenkinek program, és hasonló eredményekre is vezet. A, az Európai Unió segítségé támogatási szintje kevésbé jó híreket mutat. Nagyon sajnálatos módon egy kicsit visszaesettek a törekvések. Ez azt jelenti, hogy a 0,7 százalékos célkitűzésünk inkább kihívás, és reméljük, hogy az érintett tagállamok a megfelelő összegeket rendelkezésre fogják bizt, bocsátani a fejlesztési támogatások érdekében. Mindazonáltal azzal kívánunk élvelni, hogy az Európai Uniónak ígéretét mindenképpen be kell tartania, és még inkább az idei tanácsülések kapcsán 2000 12 jó év volt, a 13 az egy forduló év lesz. A változás agendája ekkor fog valóságá válni. Ezért nagyon fontos, hogy a befogadható és fenntartható növekedésre törekedjünk, az emberi fejlesztésre, növekedésre. Katalizátorként kell fellépnünk, növekedést és jobb életet kell előmozítanunk emberek milliói számora, számára. Elsősorban azokra kell koncentrálnunk, akiknek leginkább szükségük van a támogatásra, oly módon, hogy a lehető legjobb eredményeket érjük el a terepen, és a lehető legjobb eh, eh, hasznosítást, eh, hatékonyságot érjük el. Ennek érdekében szorosan együtt dolgozunk a tagállamokkal, közös programokban és a partnerországokkal együtt. A változásért ágenda egy modernizált megközelítése a költségvetési támogatásnak, és a támogatásainkat uh, úgy alakítja, hogy jobb eredményeket tudjanak hozni, és nagyobb hatékonyságúak legyenek. Az általános uh, szokásos költségvetési támogatásokat azon országokra korlátozzuk, amelyek rendkívül jól tudják felhasználni az adófizetők pénzét, ahol emberi jogok kérdése és egyéb kérdések is nagyon jól működnek. Nagyon fontos, hogy ez, ezekben az ágazatokban igazi reformokat érjünk el, és igazi hatékonyságot érjünk el. Továbbra is támogatunk olyan országokat, amelyeknek a helyzete nehéz, törékeny vagy átmeneti állapotot élnek át, ez fontos, hogy az alapvető állami funkciók működjenek, és a szolgáltatásokat megkapják a lakosok. A következő MFF-ben igazi európai megközelítés érdekében fogunk dolgozni, hatékonyabb, egyértelműbb költségvetési támogatásokat kapjanak az uniós programok keretében. Múlt évben előterjesztettem a bizottság javaslatát a külügyi kapcsolatok területén. Természetesen csalódott lennék, hogyha a javaslataink a különböző EDF és egyéb növekedések miatt nem kerülne elfogadásra. Megint csak határozottan fogok érvelni azért, hogy a megállapított szintek végül elfogadásra kerüljenek. Végezetül pedig határozott jelzést kell küldenünk, és e tekintetben nagyon számítok önökre. Engedjék meg, hogy most rátérjek egy nagyon kérdés, nagyon kényes kérdésre. Úgy gondolom, hogy eléggé ismernek most már engem ahhoz, hogy tudják, hogy nagyon font, nagy fontosságot tulajdonítok a demokratikus ellenőrzésnek a tervezési folyamatokban. A kiegyensúlyozott demokratikus felülvizsgálat, a megfelelő működése a rendszereknek igen fontos. Remélem, és hiszem, hogy önök osztják ezt a megközelítést, és a az elkövetkezendő hónapokban önök és a tanácsi kollégák is eh, megfelelő egyensúlyt fognak találni ezen a területen. Engedjék meg, hogy most egy másik nagy kihívással foglalkozzak, ami 2013-ban lesz, ez pedig a fejlődési keret. A bizottság kiadott egy közleményt, amiben felvázolja az álláspontját, ami mutatja, hogy az Európai Uniónak hogyan kellene állásfoglalásokat alkotni a fenntartható fejlődési célkitűzések tekintetében, illetve az ENSZ szeptemberi ülésével kapcsolatban, ahol ezek a kérdések kerülnek majd megvitatásra. Először is eh, a szeptemberi ENSZ ülés egy eh, panelnak a jelentésével fog eh, kezdődni, amely és a jelentéssel együtt a, a, a főtitkárnak az, az anyagával együtt. Szeretném köszönetet mondani önöknek, hogy meghívtak a 2015-ös éveket követő fejlődésre kapcsolatos ülésre a jövő évben, és szeretnék beszélni arról, hogy hogyan látom én személy szerint ezt a folyamatot. Az elsődleges prioritásunk az kell, hogy legyen, hogy a jelenlegi MDG-knek megfeleljünk, különösen azokban az országokban és ágazatokban, ahol ez külön fontos. Szerintem ezek segítenek a milleniumi célok elérésében, Én akár 2015 előtt, ha nem is sikerül elérnünk egyes kérdéseket. De az egyik legfontosabb kérdés a szegénység kérdése. Ezért kell minden lehetőséget felhasználnunk azért, hogy már akár 2015 előtt is a lehető legnagyobb előrehaladást érjük el. A szegénységet egy generáción belül fel kell számolnunk. Ez nem jelenti azt, hogy ez könnyű lesz, de határozott fellépéssel ez elérhető. Tehát a szegénység felszámolása kell, hogy az elsődleges prioritásunk legyen. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy a mindenki számára tisztességes életet garantálni 2030-ra mindenképpen célkitűzés kell, hogy legyen. Ezt a célt valósággá kell alakítanunk, ehhez egy átfogóbb megközelítést kell alkalmaznunk, és követni bizonyos elveket. Először is küzdenünk kell a, arra, hogy mindenki megfelelő jólétben élhessen. Az alapjogokat biztosítani kell minden állampolgárnak a földgolyón, és minden kormány kell, hogy ezt biztosítsa legkésőbb 2030-ig. A legszegényebb államok a nemzetközi közösségtől, ha szükség lesz, további támogatást fognak kapni. A leginkább érintett országoknak segítség kell ahhoz, hogy jobb életszínvonalat tudjanak elérni, és le tudják küzdeni az erőszakot és a bizonytalanságot. A másik eh, alapelv a demokráciának, az egyenlőségnek, emberi jogoknak a biztosítása. Ez a vezető ereje a prosperitásnak és a munkahelyteremtésnek nem lehet önmagában csak megfelelő életet garantálni, hogyha a szegénység továbbra is fennáll. A, ez azt is jelenti, hogy a természeti erőforrásokkal megfelelően kell gazdálkodni, és fel kell lépni annak érdekében, hogy mindenki ezeket a forrásokat azonos mértékben érhesse el és használhassa fel. Ehhez szükségesek olyan politikák, amelyek a természeti erőforrásainkat védik, és leküzdik azokat a tevékenységeket, amelyek a jövőt veszélyeztetik. Ez része a megfelelő decens életnek, fejlődési célokkal együtt. Ez szerepel a változási ágendánkban, és ez része annak a fel, fenntartható növekedésnek, fejlődésnek, ami a 2015. évet követi. Rio magában nem volt kárba veszett munka, mert nagyon sok mindent meg tudtunk támogatni, és nagyon sokat tettünk a fejlődő országok támogatásában, ahol a szegénység leküzdése lesz az egyik legfontosabb kérdés. Továbbra is az a helyzet, hogy a klímaváltozás és más nagy kihívások leginkább azon országokat fogják érinteni, amelyek legkevésbé képesek ezekkel a problémákkal foglalkozni, ezért kell nekünk foglalkozni vele. A Riói konferencián egyetértett a nemzetközi közösség abban, hogy a céloknak koherenseknek kell lenni integrált módon, és az ENSZ fejlesztési agendájába kell, hogy illeszkedjen. Ennek megfelelően a folyamatot koordinálni kell, oly módon, hogy a 2015-öt követő fejlődési agendának megfeleljen. Az Európai Unió teljes eh, körű szerepet kíván játszani ebben, és ez mindkettőnek befogadó jellegűnek kell lenni. Ez önmagától értetődik. Ennek a szakbizottságnak és eh, ezen a területen van feladata, és minden hozzájárulás nagyon eh, értékes ezért azt tervezzük, hogy számos rendezvénybe és munkába bekívánjuk önöket vonni az elkövetkezendő év során. Rövides, röviden a bizottságnak a 2013-as fejlesztési programmal kapcsolatban az egyik legfontosabb feladata, hogy a változásért ágenda megfelelően kerül megvalósításra, és hogy Európa egységesen és hangosan hallatja hangját a fejlődés érdekében. Ugyanakkor nem korlátozódhat erre az ambíciózunk. Miután Európa demokratikusan megválasztott képviselői és adófizetői nyilván értik, hogy mennyire fontos, hogy a helyi önkormányzatok és a civil társadalom is megfelelően részt vegyen ezenben a tevékenységben javasolni fogjuk a következő pénzügyi keretre, hogy a tevékenységek támogatása továbbra is megmaradjon, és a civil szervezetekhez irányuló kommunikációkban is hangsúlyozni fogjuk, hogy a, hatékonysága fontos. Ezért fontos, hogy segítsenek segítsünk abban, hogy a helyi kormányzást az emberek elérjék, és a területi megközelítés váljon uralkodóvá. Ezért jövő évben egy új stratégiai partnerséget kívánunk kialakítani helyi önkormányzatokkal, és egy megújított keretet. Másodszorban ahogy említettem már több alkalommal is a múltban, a fenntartható mezőgazdaság, élelmiszer, biztonság alapvető kérdés a fejlődés tekintetében. E tekintetben modellt tudunk mutatni a fenntartható táplálkozás és mezőgazdaság vonatkozásában. Hogyha ezt megfelelően alkalmazzuk, ez az egész világot segíthet átalakítani, és összefüggést teremthet a fejlődés és az emberiség léte között. Az, élelmiszer, az élelmiszerbiztonság és az élelmiszer kérdések standard gyakorlattá válhatnak a jövő évben. Azt is szeretnénk, hogyha az, áll az egyes tagállamok támogatná kötelezettségű vállalásunkat az élelmiszer programban és élelmiszerbiztonsági kérdésekben is. Fontos a jobb koordináció, ezt a jövő évben elő fogjuk terjeszteni az év elején. Végezetül pedig szeretném megismételni azon meggyőződésemet, hogy a kötelezettségeinknek meg kell felelni. Az Európai Unió nagyon jól teljesített a fejlődési támogatások tekintetében 2000 óta azóta megduplázódtak az összegek, és az Európai Unió és tagállamai révén az Európai Unió és tagállamaival együtt a legnagyobb adományozó a világon, a fejlődő országokat leginkább mértékben támogatjuk, és 50%-kal még többet is jutatunk, mint az Egyesült Államok. Ezzel együtt mi vagyunk a legnagyobb kereskedelmi partnere is a fejlődő országoknak, és a legnagyobb gazdaság, amelyik vámmentességet és kvótákat biztosít ezen országoknak a piacra jutáshoz. Büszkék lehetünk arra, amit tettünk és teszünk, de a változás, agenda változásért keretében még többet kell tennünk. Továbbra is fogom hangsúlyozni, hogy a 0,7%-os vállalásunkat me- teljesíteni kell és ennek benne kell majd lennie 2013-as jelentésünkben is. Tisztelt képviselők, ez kihívást jelentő időszakban is. Egyértelmű, hogy ezek az együttműködés jobb eredményeket hozhat azok számára, akiknek leginkább szükségük van erre, akiknek a hangját nem igazán hallják meg és kérem, hogy adjanak támogatást annak érdekében, hogy ezt a támogatást meg tudjuk, nyújt, tudjuk nyújtani azoknak, akiknek szükségük van, és így 2013 remélhetőleg a legjobb év lesz az új együttműködés, fejlődési együttműködés keretében, és ezt szeretnék egyúttal kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet is kívánni önöknek. Merci, monsieur le commissaire. La parole est à monsieur... Köszönöm, biztos úr. Cortés Lestraúnak adom meg a szót. Sí, gracias, presidenta. Bueno, buenas tardes, comisario. Buenas tardes a todos. Eh, primero... Köszönöm szépen, és e, minnyájuknak szép délutánt kívánok önnek is. Biztos úr, először is szívből köszönöm, hogy megjelentek itt, hogy eljött hozzánk. Nagyon örülünk ennek, és nagyon jó jel ez 2013-ra is. Ami a milléniumi célokat illeti, hát ön is szólt ezekről, és éppen ezért szeretném megköszönni azt, hogy ilyen elkötelezetten szólt ezekről, és hogy nagyon fontos az, hogy ezeket a célokat ne veszítsük szem elől főként ami a célokat illeti. A milleniumi célok tekintetében nagyon fontos a jelenlegi helyzet és a pénzügyi válság tükrében is ez. Természetesen Görögországot is érinti ez, a szegénység elleni harcot, és természetesen de mindegyik milleniumi célt eh, szorosan nyomon kell követni, és ezért is nagyon fontos, hogy mi az intézmények, a parlament és a bizottság részéről szorosan együttműködjünk és megvalósítsuk ezeket a célokat, hiszen ezek nagyon nagyra törőek, és 2015-re fontos lenne ezeket elérni. Én három pontot szeretnék megemlíteni. Az egyik a büdzsépolitikai támogatás. Én azt gondolom, hogy az új közlemény amelyet nemrég nyújtott be. Ezeket nagyon fontos, hogy megvalósítsuk. Van, tartalmaz ez néhány piros számot is, és én azt gondolom, hogy éppen ezért rendkívül fontos ezeknek a megvalósítása. Az EU-ban 120 költségvetési támogatási program létezik, és olyan országokkal is együttműködünk, ahol azért a korrupció eléggé magas. Éppen ezért az lenne a kérésem, hogyha a továbbiakban is dolgozunk majd ezeken a célokon, akkor azért nagyon ügyeljünk arra, hogy az ellenőrzésünk, ellenőrzési mechanizmusaink is jól működjenek. Tehát a governance kérdését semmiképpen ne veszítsük szem elől. És ami a költségvetési támogatási programokat illeti, nekem egyre inkább az az érzésem, hogy az EU-nak láthatóan meg kell jelennie. Tehát az EU költségvetési támogatási programját valamilyen módon kifelé kommunikálnunk kell, valahogy meg kell jelenítenünk, hogyan tudnánk ezt még javítani. A másik pedig a szociális védelemmel kapcsolatban szeretnék még hozzászólni. Nagyon figyelmesen végigolvastam ezt az anyagot, és lenne egy kérdésem ezzel kapcsolatban mégpedig a végrehajtást illetően, ugyanis nincsen valójában végrehajtási, konkrét végrehajtási terv ezzel kapcsolatban, tehát nagyon fontos, hogy az új fejlesztési eszközzel harmóniában maradjunk. Az új governance eszköz is rendkívül fontos, ez már ön is említette, és nagyon fontos az új törvényhozási periódus elején is már említettük ezt, de a jelenlegi helyzetben megállapíthatjuk, hogy nem történt olyan nagy előrelépés ezen a téren, tehát fontos lenne itt továbbiakban is előrelépni. Nagyon sok tennivalónk van, és éppen ezért érdekelt ez annyira, hogy mi a véleménye ezekkel kapcsolatban, főként ami a tagállamok közötti együttműködést illeti. Görenszónak adom el a szót. Merci, Madame la Présidente. Euh, je tiens à mon tour Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Pibags úrnak azért, ahogyan bemutatta a dolgokat, és azon megjegyzéseiért is, amelyek a tartalmra vonatkoztak. Ki, négy dolgot szeretnék kiemelni. Először is a finanszírozás kérdésében. Hát sajnos egy helyben topogunk, és még így is optimistán fogalmaztam, hiszen valójában inkább visszafele haladunk, a célkitűzéseket nem tudjuk elérni. Ki kell mondanunk, hogy a szakbizottságon belül, amiket hallhatunk az alapján, és a különböző eszmecserék alapján, a ciprusi külügyminiszterasszonynal, aki a külügyi szolgálat programját mutatta be, eléggé csalódottak vagyunk. A külügyminiszter asszony kapcsán szeretném elmondani, hogy nem ő a felelős azért, hogy csalódtunk, de amit bemutatott, az azt jelezte, hogy a tagállamok képtelenek a saját elvárásaiknak megfelelni, és a saját vállalásaiknak megfelelni. A szakbizottság, mint politikai fórum nem hagyhatja ennyiben a dolgokat. Azt gondolom, hogy a tagállamokat emlékeztetni kell rá, hogy nem tartják vállalásaikat. Igen, komoly érvelésre van szükség azért, hogy a hezitáló országokat meggyőzzük. Az első, legfontosabb érv az az, hogy az európai fejlesztési konszenzust aláírták. Nos, ez az utolsó aláírás egy olyan vállalással kapcsolatban, amely arra vonatkozott, hogy a GDP-jük 0,7%-át fogják a fejlesztésre fordítani. Ez csak egy részérv, és van egy erkölcsi érv is, amit állandóan hangoztatunk, mi szerint mindent meg kell tennünk azért, hogy a szegénységet felszámoljuk. Második megjegyzésem, ami a millenniumi célkitűzések utáni szakaszt illeti ezzel kapcsolatban, azt gondolom, hogy ezt a kérdést a differenciálás elvével kapcsolatban kell megközelíteni, amely a bizottság politikáinak részét és a külügyi szolgálat politikáinak részét képezi. Azt gondolom, hogy a New Yorki konferencia 2013 őszén volt alkalom arra, hogy emlékeztessünk, mind, emlékeztessük mindazokat, akik a szegénység felszámolásáért felelősek, tehát nem csak az adományozó országokat, hanem a még húzakodó országokat is arra, hogy tehát itt Kínáról, Indiáról, Brazíliáról beszélek, nem tesznek eleget azért, hogy a szegénységet felszámolják. Az, hogy a szegénységet ezen országokban nem sikerült felszámolni, ők már dans le cadre de cette conférence Ők maguk tegyenek most már valamit azért, hogy felszámolják a szegénységet, ez már nem a mi feladatunk. Az ö, fejlesztés együttműködési eszközön keresztül azt szeretnénk, hogyha ennek most már valóban hatása is lenne. Harmadik megjegyzésem. Remélem, hogy sikerül előlépnünk konkrétan egy kérdéssel kapcsolatban, mi szerint megfelelő hatáskört, mégpedig egyenlő döntési kompetenciát kell a tanácsal egyszintű hatáskört adni a bizottságnak a stratégiai iránymutatásokkal kapcsolatban. Tehát minden, a mi szakbizottságunknak minden, ami ahhoz járul hozzá, hogy olyan döntéseket lehessen hozni, amelyek politikai jellegűek. Nem a lehetetlent kérjük, nem mikro kez, ö, irányítást kérünk, azt kérjük, hogy a politikai ö, döntéshozatalhoz a parlament hozzájárulhasson. És azt gondoljuk, hogy ilyen szempontból a deficit rendkívül fontos. Hogyha megnézzük, hogy évente 53 milliárd eurót költenek vagy a tagállamok, vagy az Európai Unió a területre, 53-54 milliárd euróról van szó, ennek 80%-a a tagállamok költségvetéséből származik, erre nekünk semmilyen ráhatásunk nincsen. 10% az Európai Fejlesztési Alapból származik, erre sincsen semmilyen ráhatásunk, erről mi beszélhetünk, de nincs semmit mondani róla, és marad még 10%, amely a DCI-hoz tartozik. Nos, ezzel kapcsolatban a tagállamok egyre inkább próbálják meghúzni a nadrágövet, és hát nem hagyhatjuk, hogy az eddigi vállalásokat ez megkérdőjelezze. Hogyha megnézzük ezt a 10%-ot, ezen belül, hogyha megnézzük, hogy a parlamentnek milyen társ döntéshozói jogai vannak, akkor körülbelül az 5%-ára hathatunk az egész költségvetésnek, a fejlesztési költségvetésnek. Ez elfogadhatatlan. Én egyszerűen nem tudom elfogadni, hogy a közvéleménynek nem tudom megvédeni ezt a helyzetet. Hogyan gondolják, hogy mi emelt fejjel elmenjünk a választóink elő, és azt mondjuk, hogy mi valóban hathatunk a dolgok folyására, hogyha valójában összesen messze még csak a 10%-át sem éri el a költségvetési keretnek az a rész, amivel kapcsolatban mi nyilatkozhatunk. Tehát mindenképpen be kell mutatnunk ezt a nehézséget, és beszélnünk erről. Végül pedig az utolsó kérdés, itt hát én azt várom, hogy ön nagyon offenzíven lépjen fel a kereskedelem kérdése. A 2000-es évek elején nagy lendületet vettünk a gazdasági partnerségi szerződések tárgyalásában, de mivel rosszul kezdtünk a dolgokhoz, semmi eredménye nem lett ennek. Nem ön, hanem az ön elődje kezdte ezt el, és ö, csak Mendelssohn egyedül tárgyalt, és ez hiba volt. Most ennek a politikának, ennek a hibás politikának az eredményeit gyűjtjük be, miszerint a fejlesztési biztosnak kellett volna már a tárgyalások legelején bekapcsolódni a tárgyalásokba, és ezt nagyon bizony nagy, nagy árat fizetünk ezen AKC országokkal tárgyalt megállapodásokkal kapcsolatban. Négy országgal sikerült aláírni ilyen megállapodást, de hát ez nevetséges. A kérdés az, hogy az AKC országokból a többi ország miért nem vett részt ezen tárgyalásokon. Tehát mi teljesen támogatjuk önöket, a bizottságot a parlament, a képviselők támogatják önöket, akármennyit is érjen ez, de az biztos, hogy mi mindig szolidárisak leszünk, és támogatjuk önt és önöket ebben a tárgyalásokban. A kereskedelmi biztossal ön mindig egyenlő hatáskört kell, hogy képviseljen, különösen, hogyha megnézzük a regionális aspektusait bizonyos területeknek, és afrikai országokra is gondolok, akik ezek, amelyek ezek, ennek az árát megfizetik, a regionális dimenzió adhat új lendületet ezen országok kereskedelmi fellendülésének, és így saját maguk rendelkezhetnek majd olyan eszközökkel, amelyel kilábálhatnak a mostani nehézségeikből. Remélem, hogy nagyon őszinte választ kapunk majd öntől, és köszönöm, hogy eddig is ilyen őszintén fogalmazott, és remélem, hogyha mások is, és a tanács is nyilatkozna ezzel kapcsolatban, mert a tanács rendszeresen néma, egy szót nem szól erről, pedig ahhoz, hogy előre tudjunk lépni az általam említett területeken, a tanács hangjára is szükségünk van, és arra, hogy a szakbizottságunkat és a parlamentet egyenlő partnerként kezelje a tárgyalásokban egyenlő partnerek vagyunk jogalkotói szempontból, a felhatalmazáson alapú jogi aktusok alapján sikerült ezt a jogalkotói folyamatot lezárni, tehát egyenlőrangú partnerek vagyunk a fejlesztési politika területén a tanácssal. Önre számítunk, biztos úr, hogy egy kicsit megmozgassa a dolgokat, hiszen lassan kezdünk erre ráunni. Mindig ugyanazt ismételgetjük, soha nincsen semmi hatása ennek, azt mondják nekünk, hogy a jogalkotói szempontból a tanácsnál történtek döntések, és utána azt aláírnak bizonyos dolgokat, és ezt nem tartják be. Azt kérik, hogy a tagállamok és a parlament között legyen együttműködés, és ennek nincsen megint csak semmilyen hozománya. Tehát lassan a, ráununk arra, hogy ezen nemes küzdelem ami az Európai Unió külső politikáját illeti, ez ö, sérült csorbát emiatt a hozzáállás miatt. Köszönöm szépen, most saját magamnak adok szót, tisztelt biztos úr. Először is szeretném megköszönni, hogy itt van velünk, és megosztotta velünk 2013-as munkaprogramját a strukturált párbeszéd keretében. Én teljes mértékben csatlakozom ahhoz, ami kollégám részéről elhangzott, a kollégáim ez részükről elhangzott. Sőt, emlékeztetni szeretném arra, hogy a parlament és ez a szakbizottság az ön számára kidolgozott két fontos kérdést, amit szeretünk volna viszont látni az ön munkaprogramjában. Az, hogy a tény, hogy az európai ö, alapok semmiképpen sem szolgálhatnak olyan projekteket, amelyek ilyen vagy olyan módon a biofuel, tehát a bioüzemanyaghoz kapcsolódnak, az az, hogy ne üzemanyagot termeljenek az egyébként mezőgazdasági termelés alkalmas területeken. Lehet, hogy ön erre gondolt az élelmiszerbiztonsági kérdésekkel kapcsolatban. A másik terület pedig, amivel a parlament ugyancsak tárgyalni szeretne a bizottsággal, ez pedig az, hogy az emberi jogok és a fejlesztési politikák koherenciája megvalósuljon a különböző szabadkereskedelmi egyezménybe, egyezményekben. Szeretném megkérdezni, hogy ez a két pont, ami külön hangsúlyozásra került a parlament részéről, részét képezik-e az ön 2013-as munkaprogramjának. Most pedig Sidney Rásztrán asszonynak adom meg a szót. Ja, herzlichen Dank auch äh, von mir. Igen, köszönöm szépen én is biztos úrnak, hogy eljött hozzánk, és én is a politikai koherencia témáját szeretném megemlíteni, mert azt gondolom, hogy talán ez az egyik legfontosabb témánk, aminek a megoldása nélkül, anélkül, hogy ezzel dolgoznánk, hogy előre haladnánk, nem fogunk tudni előre lépni a fejlesztési politika terén. Én most már két éve, hogy jelentéstevő voltam ebben a témában Charles Görönznek lehet most ez az öröme, hogy ezzel a komoly témával foglalkozom, és én megéltem azt, hogy voltak olyan bizottságok, akiket egyáltalán nem érdekelt ez a téma. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a mi feladatunk legyen az, és a bizottság feladata az, hogy ezt a kérdést nagyon is előre vigyük, hogy toljuk előre, mert hiszen ebből a perspektívából e, kiindulva nem fejlődik. Tehát például, hogy a kereskedelmi bizottság például nem foglalkozik ezzel a témával, és gyakorlatilag saját magunk által felépített blokkádokat kell levontanunk éppen ezért, tehát azt gondolom, hogy a saját területünkön is egyre jobban ki kell hangsúlyozni a bizottság részéről is, és a parlamenti képviselők részéről is folyamatosan hangsúlyozni, hogy ez a terület rendkívül fontos, és szorosan ragaszkodni ahhoz, hogy a bizottság is foglalkozom vele. Görinc úr által elmondottak a kapcsolatban, mint a kereskedelemmel kapcsolatban mondott, Hát én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos területet említett meg, ugyanis hogyha nem sikerül a szegény államokat olyan helyzetbe hozni, hogy saját magukon tudjanak segíteni, kereskedni, adókat bevételezni, olyan cégeket nek hazát adni, akik adót fognak fizetni, akkor nem fog sikerülni a szegénységet legyőzni ezekben az országokban. Hát én nem vagyok ugyan annyira optimista, hogy, mint ön, hogy 2030-ig ez sikerülne nekünk, de azért én nagyon bizakodó vagyok, hogy azért fogunk tudni tenni egyet mást, hogy ez azért előbbre jusson. Azért néhány szkeptikus kérdést is engedjen meg, ugyanis amikor eh, hallom azt a követelést, amit ön is elmondott, és eh, hogy Európa egy hangon szóljon. Hát én azt gondolom, hogy egy kicsit szkeptikusak lehetünk, hiszen hogyha ilyen sok hangot hallunk, hát én nem hiszem, hogy ez olyan gyorsan sikerülni fog, és remélem, hogy az Európai Külügyi Szolgálat is eh, segíteni fog, hogy azért ez E, segítsen, és hogy azért továbbra is sok hangon tudjunk egymással beszélgetni, vitatkozni, de azért kifelé egy hangon nyilvánuljunk meg. Köszönöm szépen, biztos úr, öné a szó. Thank you. Uh, thank you for, for... Köszönöm szépen. Köszönöm az elhangzott véleményeket és a kérdéseket is. Cortes Lestra úr megjegyzéseire reagálnék először és az ő felvetéseire. Megpróbálunk már meglévő eszközöket felhasználni arra, hogy a milleniumi fejlesztési célok elérésére koncentrálhassunk. Egy milliárdot mobilizáltunk az MDG facilitás projektre jövőre kezdődnek ezek a programok, és ezzel akarjuk biztosítani azt, hogy minden erőfeszítésünkkel arra koncentráljunk, hogy az MDG-ket megfelelően el tudjuk érni, és nagyobb befolyással legyünk ezekre. Ami a 2015 utáni menetrendet illeti, elég eltérő nézetek vannak arra vonatkozóan, hogy ez milyen legyen, de azt gondolom, hogy nagyon ambiciózus, mérhető ö, eredményekre van szükségünk, hogyha egy tág keretet határozunk meg, és nincsen konkrét mérőeszközünk arra, hogy mennyire sikerült előrelépni, akkor azt hiszem, hogy nem élnénk egy most adott lehetőséggel, hiszen az MDG-k dinamikája mindenképpen, hát nem mondható din- pozitívnak, és ami a többéves pénzügyi keretet illeti, ezen tárgyalások során a tagállamok azt mondják, hogy a négyes fejezetben a fejlesztési politikával vállalták, hogy 2015 után 0,7%-ot fognak ebbe a keretbe beírni, de a mostani válságos időszakban ez rendkívül nehéznek mutatkozik. Tehát már mondtam, hogy az MDG fogalma rendkívül fontos ahhoz, hogy megpróbáljuk nyomon követni ezen célokat az egész folyamat során, de az biztos, hogy a parlament szerepe a 2015 utáni időszakban nagyon fontos lesz, és hiszek abban, hogy nagyon sok kérdés van, amely lehet, hogyha ilyen sok kérdéssel foglalkozunk egyszerre, akkor a kérdésnek a súlypontja eltolódik, pedig a szegénység elleni küzdelem kell, hogy az legyen. Ami a költségvetési támogatást illeti. Nagyon sokat beszélünk erről a kérdésről, és ilyen jellegű kérdések felmerültek. Volt egy nagyon érdekes értékelés, a holland külügyminiszter készítette, és nagyon érdekes és fontos tényeket állapított meg. Mi szerint van egy korreláció a költségvetési támogatás és a fejlesztési célok elérése között. Ez egyértelmű. Másodszorban, hogy is mondjam pontosan, nincsen korreláció a fejlesztési költségvetés emelkedése és a korrupció között. Tehát nincsen semmilyen evidencia arra, hogy az ilyen jellegű alapokat esetleg a korrupció elleni küzdelemre negatívan lehetne felhasználni. Tehát azt nem mondhatjuk, hogy a, az ilyen támogatásból a korrupciót fel tudjuk számolni, de nem a költségvetési támogatás az, amelyet utána a korrupt kormányok kezébe adtak át. Egy elég összetett állami finanszírozási, irányítási és emberi jogi értékelés alapján néha arra az a benyomásunk, hogy nem sikerül elérni a célokat, és 2011-ben 200 millió eurós volt a költségvetési támogatás, és a költségvetési támogatásnak van egy másik része is. Azt gondolom, hogy nagyon hiteles eszköznek kell, hogy ez legyen, hiszen hogyha ezt a fejlesztési támogatást nem adjuk meg, akkor a legszegényebbek nem kapják azt meg. De eléggé egyértelmű az állás azzal kapcsolatban, hogy a költségvetési támogatást nem használják fel a korrupt kormányok finanszírozására. A harmadik elem viszont egy, ebből a tanulmányból az derül ki, hogy költségvetési támogás, támogatással nem lehet megvenni a politikai szándékot. A költségvetési támogatás ö, megadha, megerősítheti a dinamikáját a fejlesztésnek, a reformoknak, de nincsen bizonyíték arra, hogy egy adott országban a politikai fejlesztésre tudnánk ráhatni a költségvetési támogatással. A jelenlegi helyzetnél tovább nyúlik ezen tanulmánynak a kimutatása, és azt gondolom, hogy az eddig elkezdett munkát kell folytatnunk. Ami pedig a szociális védelmi befektetési támogatást illeti, ami a mi befektetési területeinket illeti, hogyha energiáról beszélünk, akkor alapvetően a vidéki lakosság és a lakosság legszegényebb rétege az, akiket ez érint. A mezőgazdasági és az élelmiszer, élelmezési támogatás a legszegényebbeket érinti és éri el. Mi nem próbáljuk befolyásolni a nagyobb gazdaságok fejlesztését. Tehát a legszegényebbeket célozzuk meg, és nem a növekedést célozzuk önmagában ezzel. És azt gondolom, hogy igaza van, amikor azt mondja, hogy több bizonyítékra van szükség, és nagyon szívesen megkérem a saját szolgálatomat, hogy a Deveszek Bizottság elnökének írjon egy levelet, és megnézzük ezen közlemény végrehajtását. Ez egy jogos kérés, de azt gondolom, hogy megfelelő lépéseket kell tennünk. Ami a koordinációt illeti a tagállamok és a bizottság között. Nos, voltak pozitív fejlemények ezzel kapcsolatban, de a legjobb bizonyíték a közös programokból adódik. A közös programozás a tagállamoknál nem mindig kapott pozitív fogadtatást, és hogyha még emlékeznek rá, Katie Southon asszonyal e, és eredetileg öt országgal kezdtük el, ezt most kilenc ország vesz részben, és azt hiszem, hogy egyre több tagállam veszi a bátorságot, hogy úgy mondjam, hogy ilyen közös e, programokban részt vegyen. Tehát nem csak az ágazatokról döntünk, itt nem csak munkamegosztásról beszélünk, hanem előre felkészülünk az eszközeinkkel a közös fellépésekre azért, hogy tehát az EU támogatásból kilépjünk. Ami pedig Charles Görens kérdését illeti, mi szerint visszafele haladunk, a tagállamok nem tartják be vállalásaikat. Azt gondolom, hogy hát azért legalább a tagállamok egy részét megvédeném. Az ön országa, Luxemburg továbbra is teljesíti a vállalásait, Dánia is, Svédország is. Hollandia is. Mindig is 0,7% felett volt a, vállal, a támogatásuk, és az Egyesült Királyság is egyre inkább közelít a 0,7%-hoz, és Finnország is. Tehát azt gondolom, hogy fontos, hogy a tárgyalási boxban ez a 0,7% benn maradjon, és így tudunk nyomást gyakorolni. Hiszen, hogyha az önök szakbizottsága vagy a fejlesztési bizottság már nem rendelkezik ilyen szándékkal, akkor ott bizony vége lesz ennek a történetnek. Értem, hogy ön mit mond, fenn kell tartani ezt a dinamikát, és ugyanakkor egyelőre mégiscsak van elég sok szövetségesünk, akikre számíthatunk. És Olaszországot is megemlíteném, komolyan ö, próbálják támogatni a 0,7%-ot, még messze nem érik el ezt a ö, célt, de fontosnak tartják, hogy közelítsenek hozzá. És megígérték úgy, hogy most ezt be kell tartanunk. Igen, nehéz időket élünk, de ez nem lehet ok arra, hogy a saját vállalásainkat a legszegényebbek felé ez alássa. Ami pedig az MDG utáni időszakot illeti, a milleniumi fejlesztési célkitűzések utáni időszakot illeti, azt gondolom, hogy 2013-ban rendkívül fontos fordulópont következik, és tartok ettől. Hiszen van egy szakasz 2015-ig, és 2015 után új szakasz fog kezdődni. És nem egyértelmű, hogy mi lesz 2015 után. És attól tartok, hogy nehéz lesz ezt elmagyarázni. És ami a mostani eseményeket illeti, most az egyes államok ö, vállalnak dolgokat. Globális célokról van szó, és utána azt gondoljuk, hogy minden tagállamnak ö, követnie kell ezen vállalásokat. Tehát ez azt jelenteni, hogy a közép jövedelmű, közepes jövedelmű országoknak is vállalniuk kell azt, hogy a saját országukban a szegénység ellen fellépnek. Tehát a kínai és az indiaiak, akik még szegénységben élnek, őket kellene bátorítani arra, hogy a kormányuk tesz valamit azért, hogy őket a szegénységből kiemelje. Tehát ezért kell megállapodásra jutnunk a célkitűzésekkel kapcsolatban, és utána pedig a finanszírozásról. Tehát nem egyszerre célkitűzésről és finanszírozásról, hanem azt gondolom, hogy minden egyes országnak egyértelmű célkitűzést kell vállalni, és utána a finanszírozást megnézni. Ami a felhatalmazáson alapú jogi aktust illeti, teljesen egyetértek azzal, amit ön elmondott, megfelelő megfogalmazást kell találnunk, remélem, hogy ezt megtatálják, és utána az ön elvárásainak is meg fog felelni, és mindig is elmondtam itt a szakbizottságukban, hogy önök támogatják legjobban a világban a legszegényebbeket, és valóban ez igaz, és ezért a programokba be kell vonni az önök szervét, de az biztos, hogy a lehető leghatékonyabban és gyorsabban kell ezt elérni, tehát itt a megfogalmazásról beszélhetünk, de maga a program szelleme az egyértelmű mindenki számára. Ami a kereskedelmet illeti, itt kicsit pessimistább vagyok. Mit tudunk itt elérni? Azt gondolom, hogy az Európai Unió ami a legszegényebbek, legszegényebbek országok felé a kereskedelmi hozzáférést illeti. A tárgyalásokban volt egy probléma, miszerint regionálisan próbálják az érintett országok megközelíteni a kérdést, és sajnos minden egyes országban más a kiindulópont és a kihívás. Például Nyugat-Afrikában Gána és Togó is ott van. Tehát egészen más jellegű gazdaságokról beszélünk, és egészen bonyolult valamiről megállapodni, és az eredményekről megállapodni. Úgy látom, hogy az EPASZ egy rendkívül jó fogalom, és minden partner el is fogadta, de ahogy telik az idő, a regionális integráció iránti elkötelezettség nem olyan erős, mint korábban volt. És valóban igen komoly politikai problémáról beszélünk. Most jövök az AKC csúcsról, és ott biztos, hogy politikai problémákról beszéltünk. A politikai problémák megmérgezik a tárgyalásokat az EU és az AKC államok között. Ezt így kell bemutatni. Ön is ö, arról beszélt, hogy nem önmagában az EPA az, amiről beszélünk, hogy nem tudunk ö, egy ennyire ö, sokszínű közösséggel egyként tárgyalni. És azt gondolom, hogy ö, lehetőséget kell adni azoknak, akik ezzel foglalkoznak. Ö, nagyon örülnénk annak, hogyha mi is nagyobb szerepet kapnánk a tárgyalásokban. Mi a fejlesztési fejezetekben mi is részt veszünk a tárgyalásokban, de így nem követjük a belső gazdasági dinamikáját a tárgyalásoknak, és azt gondolom, hogy itt előre kellene lépnünk, hiszen az AKC csúcs aggasztó volt, hiszen kiderült, hogy politikai problémáról van szó, és azt gondolom, hogy inkább tárgyalási probléma van az országok között, és talán az érintett országok és az EU között is. És mindig próbálják a, a ezen technikai kérdések politikai aspektusának a jelentőségét alulbecsülni. De az biztos, hogy mindenképpen prioritásként kell kezelni ezt a kérdést. Ami pedig Éva Zsula kérdését illeti a bioüzemanyagokkal kapcsolatban, semmilyen ilyen energetikai jellegű programra nincsen költségvetés előirányozva, és nem fogjuk elfogadni azt, hogy az ilyen jellegű programokat támogassák. Ami ezen kérdés konkrét problémáit illeti, azt gondolom, hogy közleményben ki kellene térni erre a kérdésre, és általában az anyagokban is. Ami a gyakorlati végrehajtást illeti, a szolgálatom egyértelmű utasítást kapott arra, hogy semmilyen bioüzemanyag programot, projektet ne támogassunk, a fejlesztési pénzeket biztos, hogy nem szabad, hogy bármilyen formájában a bioüzemanyagok fejlesztésére fordítsák. Semmilyen kompromisszumra nem vagyunk készek. Ez egy egyértelmű ö, határvonal. Ami pedig a szabadkereskedelmi megállapodásokat illeti, és az ezzel kapcsolatos irányítési, kormányzási kérdéseket, ö, valamikor az év során egyértelműen kimondták, és nem látom, hogy itt ellentmondás lenne, hogy van koherencia ezzel kapcsolatban, de készen állok arra, hogy további garanciákat adjak erre vonatkozóan, mert azt gondolom, hogy az emberi jogokkal kapcsolatban nem lehet kereskedni. De itt inkább egyéni tárgyalásokról van szó, és hát minden egyes tárgyalást én nem tudok részletesen követni. Nagyon nehéz egyértelmű választ adni, de az eddig bemutatott kommunikáció biztos, hogy ebben a szellemben történt. Ami a következő kérdést illeti kétségvaló, kétségtelen, hogy az egyik legfontosabb eleme a politikánknak a, éppen ez a békekérdés. Tehát úgy gondolom, hogy ezzel a projektként történő jelentés mindenképpen egy nagyon erős, erő, eh, határozott erő, előrelépést jelent. Ez egy igazi lehetőség, hogy a kereskedelmi kérdésekkel és a jövedelmi kérdésekkel egyaránt foglalkozzunk és fontos itt az átláthatóság, a, például a fakitermelés az egyik kulcsfontosságú terület. Szerintem ez az egyik olyan, ahol, amire oda kell figyelnünk úgy gondolom, hogy más elemek is, amik szerepelnek az önök ütemtervében, eszközök, de az átláthatóság a legfontosabb minden területen. Ha átláthatóság van, az nagyon fontos. Éppen ezért van a nemzetközi keret is, de túl sok még a kiskapu, és ezért úgy gondolom, hogy a elnökasszonynak a jelentése is megfelelő, és sajnálatos módon nem voltak igazi, erről, nem történt igazi erőrelépés ezen a területen. Remélem, hogy a kitermelő iparágoknál is az átláthatóság jobb lesz, és ezt kell szorgalmazni. Kétségtelen, hogy a fejlődő országban nagyon sok strukturális gyengeség is mutatkozik, de főként a kitermelőiparágakra támaszkodnak, és ezért előfeltétel az abszolút átláthatóság a további fejlődéshez. A 2013-at illetően értem, hogy ambiciózusnak tartják, de ezért kell most 2015 van, ha egy gyereknek 18 év alatt sincs nagyobb hozzáférhetési lehetősége, akkor ez mit jelent? A szegénység, a, a szélső, vagy a mély szegénység az, amivel elsősorban foglalkozni kell, oktatáshoz való hozzájutás, egészségügyhöz hozzá való hozzájutás. Ezek szerintem kezelhetőek. Nincs ok, amiért erről lemondjunk. mondjunk ez mindenképpen kihívás, ezt elfogadom, de remélem, hogy az integráció és a gazdasági monetáris uniót követően egyszer csak el kell, hogy jöjjön az a nap, amikor koherensebbek leszünk a fejlesztési politikák területén, és nagyon sajnálom, hogy nincsenek erősebb közösségi vívmányok ezen a területen. Szerintem kellenének, és nem túl sokat jelent az, hogy hogyan költjük el a pénzt, túlzottan megosztott módon, és sokkal hatékonyabbak lehetnénk, hogyha legalább az útmutatók lennének határozottabbak és egyértelműbbek. De mindennek van korlátja, és annak is, hogy mit tudunk elérni. A közös program már önmagában jó. A külszolgálat Szerintem egész megfelelően, észszerűen működik. E folyamatokat elkezdték, a programbaiktatási folyamatokat, ez mindenképpen nagyon egészséges vitákat is hoz. Ez egyik rész az inkább politikai kérdés, a másik inkább fejlesztési kérdés, és a két szolgálat együtt dolgozik azonos megközelítéssel, az rendkívül fontos. Így jöhet ki a koherencia egyrészt a külszolgálati fellépés, és a másik pedig a fejlesztési fellépés a közszolgálat is igyekszik nagyobb koherenciát teremteni a tagállamok között. Nagyok a kihívások, és igyekszünk mindenkit a tanácsi következtetéseknek megfelelően terelgetni. Van, akiknek ez jobb, van, akiknek ez nagyobb kihívást jelent, de a dinamika mindenképpen javulóban van, javuló dinamikát tapasztalunk. Közelednek egymáshoz, egy, azonos hangon szólunk, nagyon sok a nehézségünk, de ö, ugyanakkor ö, a bizottságnak a terveiben is szerepel a megerősítése az uniónak, és ebben is az van, hogy egységes hangon kell megszólalnunk. Ez teljesen nyilvánvaló. Remélem, hogy az azonos hangon való szólás más területeken is meg fog jelenni, és legalább egy területen sikerült áttörést hozni az IMF esetében ez például abszolút elkerülhetetlen. És nem csak arról van szó, hogy azonos nyelven beszéljünk, hanem koncentrálni is kell az erőfeszítéseinket. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, és most Görenc úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, és a biztos úr miután rendkívül generózus, még néhány kérdésre szeretnék rátérni. Szeretnék visszatérni Pibalx úr a kereskedelem kérdéséhez, és egy további érvet adni önnek, nem csak azért, hogy jobban vegyen részt ezekben a tárgyalásokban, hanem azért, hogy vegye át a vezető szerepet ezen tárgyalásokban. Miért? Azért, mert az úgynevezett befogadó növekedés koncepcióról van szó. Ez nyilvánvaló, hogy csak akkor beszélhetünk erről, hogyha segít felszámolni a szegénységet és azokat a jelenségeket, amelyek segítenek a ö, ö, szegénység felszámolásában. Tehát a növekedésnek, amit a kereskedelem fog eredményezni, annak befogadónak kell lenni. Tehát ezért hárul ön rá, hogy a kereskedelmért felelős biztos technikai okok miatt egyezzen meg önnel, illetve vannak olyan elemek, amiknek van fontosságuk, de szerintem az öné a jelentősebb szerep, mert olyan ö, akadályokat kell leküzdeni. Szerintem önnek vannak meg az eszközei, amik segítenek ezek leküzdésében. Másodszorban a a 0,7%-ot illetően szerintem egy módszerrel kellene egy olyan módszert kellene kidolgozni, ami megmozdítaná azon országokat, amelyek nem mozdulnak. Igaza van, vannak államok vagy országok, amelyek teljesítik a feladataikat, és olyan országok ezek, amelyeket ugyanúgy sújt a válság, mint másokat. Vannak, akik pedig igyekeznek kifarolni, nem teljesítik, a, vannak olyan országok, amelyek már nem bírnak többet tenni. Most nem szeretném itten Görögországot terítékre tenni, mert Görögország esete teljesen egyedi és sajátos, de vannak más országok is, amelyek igazán nehéz helyzetben vannak. De azon országok között, amelyek igyekeznek kivonulni, vannak olyanok, amelyek igenis többet tehetnének. Nem akarok kellemetlenkedni, de vannak olyan országok, amelyek igenis nyugodtan tehetnének valamit. Ezen országokat kellene rábírni arra, hogy mondják el, hogy ők miért nem hajlandóak kötelezettségeiket teljesíteni. Más területeken ezt megtettük, például a költségvetési fegyelem kérdésében, ahol az Európai Parlamentnek sikerült elérnie azt, hogy azon pénzügyminiszterek, amelyek olyan országokat képviselek, amelyek nem teljesítik a költségvetési előírásokat, eljöttek a parlament elé elmondani. Tehát itt is azt javaslom, hogy azon országok, amelyek nem teljesítik a kötelezettségvállalásaikat, jöjjenek el és mondják el az okokat itt a parlament előtt. Mert a költségvetési technika szempontjából ugye nagyon jól látható, hogy mely államok azok, amelyek képesek 2015-ig megtenni, amit kell. Hogyha ezt nem csinálják fokozatosan, akkor a csúszással még nagyobb lesz a nehézség, tehát még hogyha hirtelen teljesíteni akarnának, akkor is csúszás lesz 2015 utáni időszakra. De legalább jöjjenek el, és mondják meg, hogy egyáltalán szándékukban áll-e a célok betartása. És hogyha ezt nem képesek 2015-ben teljesíteni, akkor szerintük mikor tudják ezt teljesíteni? Néhány javaslat ez csak. Szerintem nem maradhatunk ennyiben és nem elégedhetünk meg egyszerűen annak megállapításában, hogy itten vannak dolgok, amik nem mennek. Ez egyszerűen a feladatunknak a tagadása lenne. Hát, hogyha már ezekre a, erre a két kérdésre lenne kielégítő válaszunk, már az sem lenne rossz. Emellett nagyon nagyra értékeljük azt, hogy hajlandó 17 óráig körünkben maradni. Elnök, köszönöm szépen. Biztos úr, öné a szó, hogy akkor zárja a vitát. Elnök asszony, Sál? Valóban a befogadó növekedésről jó érvek hallat, hangzottak el, de hát Karel kollégám mandátuma egyértelmű, és ő azért van ott, hogy tényleg tárgyaljon, és nem akarom az ő mandátumát elvenni, ő is segíteni akar, és én mindig készen állok arra, hogy az ő kezdeményezéseit támogassam azért, hogy jó eredményt tudjunk elérni a partnereink számára. Ami a 0,7%-ot illeti, én most arra várok, hogy az MFF tárgyalásokat lezárják, hiszen nagyon fontos, hogy jó végeredménye legyen a fejlesztés szempontjából, fejlesztés támogatás szempontjából ennek és ami azt illeti, hogy láthatóbb legyen a mi álláspontunk ezzel kapcsolatban, nos, az EU egyértelműen vállalta a 0,7%-ot. És semmilyen országban ö, nincsen kifogás arra, hogy ezt ne tartsák be. Még Görögországról is esett szó, mi szerint ez külön eset. Nos, hát akkor nagyon sok más országra is ilyen mentességet adhatnánk, hiszen minden országnak teljesítenie kell a 0,7%-ot, a GNI, a bruttó nemzeti jövedelem 0,7%-át, mind a 27 tagállamnak ezt tudnia kelleni teljesíteni. Biztos, hogy bizonyos országoknak ez nehezebb, de mindenki számára elérhető. Valóban meg kell próbálnunk minden egyes országban nyomást gyakorolni, hogyha még nem érték el ezt a 0,7%-et, akkor azt tegyék meg, máskülönben mindenki kivonhatja magát ezen vállalás alól, és azt gondolom, hogy az, hogy újjal mutogatunk valakire, az nem megoldás, hiszen minden országnak vannak nehézségei más-más szinten, de egyik ország sem szabad, hogy azt érezze, hogy nekünk nehézségeink vannak, úgyhogy mi ebből kivonhatjuk magunkat, mert utána jön a következő ország, és ugyanezt teszi. Tehát nekünk kell eh, keményebben kérnünk ezt, hogy betartsák ezt a vállalásukat a tagállamok, és a bizottság eh, megteszi a feladatát, hogy ezt a nyomást eh, megtegye, és ne legyen különbség a tagállamok között. Elnök asszony, valóban az önök szakbizottsága az, amely húzóerőt jelent a legszegényebbek támogatására, és azt gondolom, hogy jövőre az, hogy mennyire sikeresen tudunk együttműködni, az befolyásolja majd, hogy mennyire tudunk hatékonyak lenni, és a lehető legjobb együttműködési módszereket kell megtalálni az én bizottságom és az ön szakbizottsága és a titkárságaink között, úgyhogy nagyon szeretném, hogyha 2013 jó, hatékony, sokkal jobb év lenne, mint a 2012. Köszönöm. Görenc úrnak adom meg a szót. Még nincsen 5 óra, úgyhogy ha megengedi, akkor A 0,7%-ra visszatérnék. Nos, hát én azt gondolom, hogy vannak országok, amelyek a célt felelősek. Ön azt mondja, hogy nem érdemes őket most megnevezni, és a felelősekre újjal mutogatni. Nos, nem értünk itt teljesen egyet. Nem szeretném általában stigmatizálni az érintett országokat, de fokozatosan kellene megközelíteni a kérdést. Első szakaszban én azt javasolnám önnek, hogy újjal mutassunk azon országok felelőseire, akik más országokra mutogatnak, és közben a szuverén adósság kérdését nem tudják kezelni, miszerint ö, valaki ö, más az, aki ezért felelős, és azt hiszem, hogy ennél egyértelműbben nem akarok fogalmazni ezzel kapcsolatban. Van egy ország, amely nagyon jó helyzetben van, a válságból nagyon jól került ki, és aki másokra mutogat, nos, ez az ország sem tartja be a 0,7%-os vállalását. Nos, rá lehet újjal mutogatni. Ezzel kezdhetjük, és hogyha az ő véleményét sikerül megváltoztatni ami a 0,7%-os célkitűzést illeti, akkor már sokkal inkább közeledünk ahhoz az átlaghoz, amit 2015-ig szeretnénk elérni. Hogyha itt nehézségei vannak, akkor a szakbizottságunk teljesen önt támogatja, legalábbis a szakbizottságunknak nagy része támogatja önt ebben az erőfeszítésben. Hogyha nehézségei vannak, akkor forduljon hozzánk, mi támogatjuk önt. Azért vagyunk itt. Sőt, adott esetben készen állunk arra is, hogy konferenciát szervezzünk, vagy új ö, szakbizottsági ülést. Biztos úr, nem lesz egyedül ebben a küzdelemben. Számíthat ránk. Elnök, köszönöm. Cortes Lestra úrnak adjuk meg a szót. Bueno, en primer lugar, eh, haré, haré una reflexión precisamente sobre, sobre eso. Először is engedjenek meg egy olyan gondolatot azokkal az országokkal kapcsolatban, akik nagyon fontosak az együttműködés keretén belül, és érinti őket is a válság. Például Spanyolország egy olyan ország, amely nemzetközi együttműködésben határozott E, irányvonalat foglal el, és főként az elmúlt év során nagyon nagymértékű költségvetési megszorításokkal kellett élni, és nem csak ezek a megszorítások voltak a gondok, hanem olyan projekteket is fel kellett adni, amelyek e, nagyon fontosak lettek volna. Tehát én azt gondolom, hogy valóban a felelősöket meg kell keresni, mondják meg, e, mondják el, hogy miért választanak más kulcsfontosságú kiinduló pontokat, miért építenek más dolgokra, és a szolidaritás is nagyon fontos, hiszen itt ugye több országról is van szó a szolidaritás keretében, ezek az országok jelen pillanatban nagyon megszenvedik ezt az időszakot, és a szolidaritás egyre jobban szűkül, és az a társadalom, amire az Európai Uniót alapítottuk, egy sarkalatos pontja a szolidaritás, és ez rendkívül súlyosan érint jelen pillanatban néhány országot, és ez teljesen világos, hogy a civil társadalom szerepe, és ez összefügg a milléniumi célokkal is, és a bizottság munkájával is, és az önmunkájával is, ahol egyre nagyobb, egyre szélesebb körben vesznek részt a polgáraink a civil társadalom munkájában, és rendkívüli jelentőségű ez, és éppen ezért a kooperációs politika is rendkívül fontos a bizottság politikájának, és egyre világosabbá kell tennie, hogy milyen fontos a civil társadalom. Ön is rámutatott arra, hogy a decentralizált ö, ö, fejlesztési politika rendkívül fontos része a fejlesztés politikának, és a szolidaritásnak ez a része az, ami, hát, hogy úgy mondjam, eltűnt, vagy talán ne fogalmazunk ennyire súlyosan, de egyre kevésbé van jelen. A régiók bizottságában és más fórumokon is világossá kell tenni azt, hogy az együttműködés hogyan nézhet ki az EU-n belül, és hogy mennyire fontos szerepet játszik a szolidaritásban ez, és hogy a szolidaritás milyen fontos sarkalatos pontja az Európai Uniónak. Ön milyen szerepet lát ezen a téren az EU-ban? Hogyan látja a lehetőségeket az országok közötti együttműködés felerősítésére, főként ott, ahol a válság nagyon kemény nyomokat hagyott hátra, és az első hozzászólásomban nem hagytam kétséget azt illetően, hogy mi a költségvetést messze menően támogatjuk, és legutóbbi közleményében azt is elmondta, hogy ez a munka jól zajlott, mit szeretnénk továbbra is támogatni ebben a munkában, és mi is nagyra törőek vagyunk a milleniumi célokat illetően, de én azt gondolom, hogy legyünk is a politikai realizmus terén is nagyra törőek, mármint a célok elérésében, tehát 2000 15-ig az adatok felhasználásában, hiszen a válság sok tagállamot érintett, és azt is szeretném megkérdezni, hogy a civil társadalom hogyan tudna még jobban megnyílni, hogy az együttműködésben még nagyobb értékeket képviseljen. Köszönöm szépen, biztos úr, ismét önnek adom a szót. 17 óráig, mondta elnök asszony. Jó ötig. Nagyon komolyan vettem azt, amit Charles mondott, meg fogjuk nézni, hogy hogyan lehet jobban kifejezésre jutatni, amit mindketten elmondtak. Kétségtelenül nagy kihívást jelentő feladatról van szó. Különböző országoknak különböző a kiinduló pontja, de mégiscsak meg kell nézni, hogy ezt az elszámoltathatósági jelentést hogyan lehet megerősíteni és jobbá tenni ami a közvélemény látásmódját illeti, egy dolog valamint valamennyiünknek dolgoznunk kell, mert válság idején mindenki GDP-ről beszél, tehát bruttó hazai termékről, és van egy nagyon érdekes tanulmány a tengeren túli fejlődésről. A, a társadalom egyszerűen nem igazán látja, érzi át, hogy miről is van szó. Amennyiben egy pénzügyi tárgyalási keretek között megállapodás születik az együttműködésről, akkor az EU bruttó hazai termékének a növekedése 0,01%, ez egy pozitív hatással van. Hogyha háborúk és konfliktusok vannak, akkor ezekkel is foglalkozni kell, és akkor még többet kell beruházni, befektetni, tehát a fejlőd, világba még nagyobb növekedést eredményez ez, és akkor még akár 2,5% is lehet a növekedés. Tehát új érveket is kell találnunk. A 0,7% az nem csak szolidaritás, hanem tulajdonképpen a saját jövőnkbe történő befektetés is. Tehát ez az a nyelv, amit használnunk kell, vagy jobban meg kell értetnünk, hogy tulajdonképpen ez egy további növekedést is hoz. Ami a növekedés együttműködés kérdését illeti, szerintünk a kommunikációnk és az erőfeszítéseink bizonyos értelemben segítenek ezt a növekedést. Ami a költségvetési támogatást életi, az van egy olyan kis vélemény, hogy itt minden pénz a költségvetési támogatásra megy el, de ez valójában csak egy része az alapvető kötelezettségvállalások arra irányulnak, hogy a társadalom megszabaduljon a szegénységtől, akkor nem tekinthetünk el az egyes országok helyzetétől sem. Például vannak például a Turkánon van helyi együttműködés van. Ez intellektuálisan nagyon jó, nagyon jó az ötlet, van tó, van benne hal, és a, végül is a, végül is az adófizető pénzeit elveszítették, mert nincs igazi ö, lehetőség arra, hogy ez ott tovább fejlődjön, hogy újra induljon az egész. Tehát ez elveszett, kidobott pénz volt. Mégis arra kell ösztönözni a kormányokat, hogy másképpen kezeljék a szegénység felszámolás kérdését. Mégis ezt a projektet tovább visszük olyan a, a klímaváltozás hatásaival foglalkozni kell, a biodiverzitás védelme, az viszont kihat a szegénység felszámolásra, és segít elérni azokat a célokat, amiket szeretnénk elérni a fenntarthatóságon keresztül. Tehát azt hiszem, hogy valamilyen egyensúlyt kell keresnünk, nem mondhatjuk azt egyértelmű, hogy a költségvetési támogatás az egyetlen jó megoldás, vagy az egyáltalán nem jó mindegyiknek megvan a maga helye, hanem sokkal részletesebben, mélyebbre hatóan kell ezekkel foglalkozni. Úgy gondolom ebben a szakaszban, hogy itt a legfontosabb a kellő egyensúly megteremtése. Cortez Lastra úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm szépen. És már majdnem 5 óra van, de ezzel mégis csak szeretnék feltenni egy kérdést. Az én frakcióm mindenképpen támogatja a pénzügyi tranzakciós adó bevezetését. És éppen ezért nagyszerű lenne, hogyha ennek az adónak egy részét a szegénység elleni harcra lehetne fordítani az Európai Unión kívül. Egész konkrétan a nemzetközi fejlődési együttműködésre lehetne fordítani. Én ezt támogatnám mindenképpen, és lehet, hogy nem tudja elképzelni, de nagyon sokan vannak a bizottságunkon belül is, akik erőteljesen támogatnák ezt az eszközt. Mi lenne az ön véleménye erről? Well, Biztos úr, ami a 0,7%-os ígéretet illeti, azt olyan régen ö, vállalták, hogy azt gondolom, hogy nem szabad tárgyalni bármilyen más elemről. Ö, ez legyen így egyértelmű, mert hogyha ö, bármilyen szinten eltérünk, akkor magát a vállalást fogjuk elveszíteni. Ugyanakkor az biztos, hogy ez a célzott adó, ez mindig egy konkrét problémával kapcsolatban egyfajta álom, és azt gondolom, hogy a szegénység, akár az egész pénzügyi tranzakciós adót elbírná, fel lehetne arra használni. Talán egy speciális esemény lehetne az eszköze annak, hogy ezt valóban tudjuk támogatni. Tudom, hogy ma egyre többen próbálják ezt elérni de aztán, hogyha megnézzük, hogy mi történik, hát bizonyos országok bevezetik ezt az adót, úgyhogy már történtek előrelépések. Franciaország azt mondja, hogy 10%-át ennek a fejlesztési célokra kell felhasználni. Nos, hát nem tudjuk, hogy mennyire megy ez jó irányba, és azt gondolom, hogy ezzel arra ösztönözzük az embereket, hogy talán ez elérhető, és egyre több politikus aktívan kiáll azért, hogy a pénzügyi tranzakciós akkót a globális kihívásokra használják fel szegénység, fenntarthatóság, éghajlatváltozás kérdéseire, és azt gondolom, hogy ilyen célzott eszközzel talán jobban fel tudunk lépni ezen célokért, tehát ami a szegénységet illeti, a fenntarthatóság kérdéseit, a szegénységhez képest is a fenntarthatóság és az éghajlatváltozás hatásainak a kérdése rendkívül nagy finanszírozást igényelnek, a, fenntart, a fejlesztési célok a fenntarthatósággal kapcsolatban még um, elég messze vannak. Az EU sokat tett, de a fejlődő országok nem tettek eleget a vállalásaiknak, és ezért talán a pénzügyi tranzakciós adó lenne az egyik legelegánsabb módja annak, hogy erre rábírjuk őket. Elnök, köszönöm. Köszönöm biztos úr, hogy eljött a szakbizottságunkba és megosztotta velünk a jövő évi célkitűzéseit tudja, hogy számíthat a mi támogatásunkra és odafigyelésünkre, úgyhogy mindjárt nevében kellemes ünnepeket kívánunk önnek. Nous allons reprendre notre réunion. Akkor most folytatjuk az ülésünket, és a napirend 8-as pontja következik, ami az Európai Unió és Mauritánia iszlám köztársaság közölti jelenleg hatályos halászati, halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapítására szóló jegyzőkönyv. Tehát a szakbizottságunk véleményt mond, a halászati szakbizottság természetesen az illetékes bizottsága lényegi kérdéseket illetően, és nekünk pedig Jézin Meissner asszony a jelentést. tevünk, akinek azonnal meg is adom a szót. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich muss... Köszönöm szépen elnök asszony, és elnézésüket kérem, hogy egy kicsit várniuk kellett rám, mert koordinátor vagyok egy másik szakbizottságban, és ott portkoordinátori ülések voltak, és a frakcióm véleményét először képviselnem kellett. De itt vagyok. Na, tehát rátérve Mauritániára. Mauritánia a azt mondhatjuk, hogy talán a világ egyik legkevésbé fejlettebb ország, a 187 országból a 156. helyen áll, tehát valóban fejlődés, fejlesztés politikai helyzetben, nagyon instabil helyzetben van, a kormány is nagyon instabil helyzetben van, azt lehet mondani, hogy az alkaida is szerepet játszik az országban, tehát a terrorizmussal kapcsolatos tevékenységek is folynak az ország területén, tehát nagyon fontos, hogy a komoly, stabil gazdasági helyzetet kellene teremteni, hiszen nagyon fontos lenne az ország stabilitása szempontjából. Mezőgazdaság, vasérc és a halászat játszik szerepet, és éppen ezért a halászat nagyon fontos szerepet játszik az ország életében, és éppen ezért a halászati partnerségi megállapodás nagyon nagy szerepet játszik, és 40%-a az EU támogatásának ezen a területen Mauritániát érinti, tehát azt lehet mondani, hogy itt eléggé fontos európai államok részéről kinyilvánított halászati érdekeket is érint ez a kérdés, de hát itt természetesen a fejlesztés politikai kérdésekkel kell foglalkoznunk. 2006. augusztus 1-én jött részre egy halászati partnerségi megállapodás, két egymást követő jegyzőkönyv hajtotta végre, és 2012. július 31-én ez lejárt. 2012. augusztus 1 -e óta egyébként az átmeneti megállapodás is lejárt, és így kérelmeket kell közvetlenül továbbítani Mauritániának és az aláírástól számítva két éves időszakra szólna a következő megállapodás, tehát gyakorlatilag ez eléggé sürgős lenne. A jegyzőkönyv egyébként garantálja, hogy az EU prioritásosan tudna hozzáférni a maruitániai halászati üvezetekben halászható állományhoz, és gyakorlatilag azért tudni kell persze, hogy túlhalászással kell számolni Mauritánia halászati területén, és ez természetesen az Európai Unió halászati érdekeit természetesen azt szolgálna, hogyha fenntartható halászatra irányuló nemzeti politika kerülne végrehajtásra, és 67 millió eurót kapna a Mauritánia e- ebben az összefüggésben, ez gyakorlatilag ez kizárólagos mauritániai gazdasági vezetéhez tartozó hozzáférésért, és 3 millió eurónyi összeget a felelősség teljes és fenntartható halászatra irányuló nemzeti politika végrehajtására. Tavaly 20 millió euróról e, e, tudták ezt az összeget e, átalokálni. Nagyon fontos az is, hogy a túlhalászás miatt csökkenteni kellett az állomány lehalászását, és eh, ezzel egyidejűleg viszont nagyon fontos, hogy a mauritániai halászoknak lehetőséget kell arra adni, hogy ők is saját halászatukat fejlesztessék. Tehát így gyakorlatilag különbséget kell tennünk a Fejlesztési Bizottság és a Halászati Bizottságban követendő szemszögek között. Tehát így gyakorlatilag fejlesztés politikailag nekünk foglalkozunk el azzal, hogy a különösen a lábas fejűek kizárása említése méltó, hát gondolom, hogy itt nem hal szakértők ülnek, de minden esetre a halászati megállapodás volt, tehát a lábas fejűeket kizárnák, és gyakorlatilag ez pontosan a spanyolok számára rendkívül fontos politikai szempontból, hiszen ott az ottani halászok is halászhatnák ezt a fajta lábasfejű fajokat. Tehát emiatt kell kizárni őket, ha lehet, a, az egyezményből. Egyébként nagyon fontos arra is figyelni, hogy nehogy esetleg kínai hajók mauritániai zászló alatt ki lehalásszák ezeket a fajokat, tehát így gyakorlatilag nagyon óvatosnak kell lenni. Összességében azonban azt lehet mondani, hogy politikai szempontból támogathatjuk ezt az egyezményt, akkor is, hogyha azért halászott politikailag vannak kedvez, kedvezőtlen hatásai az EU szempontjából is, hiszen például tudjuk, hogy a hajó tulajdonosoknak gyakorlatilag díjat kell fizetniük olyankor, hogyha ott halászni kívánnak, és jelen pillanatban fejlődés politikailag például van egy olyan szabályozás, hogy, hogy egy része a legénységnek Mauritániába kell, hogy származzon, és a lábas fejűeket kizárták, és 20 mérföldre kiterjesztették a halászható területet, zónát, és nagyon sok együtt a, a lehalászott halfajokkal együtt kifogott halakat vissza dobtak eddig, és ez is gyakorlatilag ökológiai kérdéseket vet fel. Tehát gyakorlatilag üdvözölnünk kellene ezt az egyezményt, hiszen az európai fejlesztési politika koherenciái, koherenciái szempontjának megfelel és támogatja a e, mauritániai e, halászatot. És van egy külső dimenzió is a halászati politika szempontjából, hiszen itt egy külső országgal között egyezményről van szó, és nem olyan régen már egy állásfoglalás is megjelent, amit egyébként a néppárt és a szociáldemokraták és a többiek is gyakorlatilag egyetértettek vele. Tehát gyakorlatilag azért itt vannak ugyan halászati szempontból még vitatott pontok, de fejlesztési szempontból azt kell, hogy mondjuk, hogy egyet tudunk érteni ezekkel a kérdésekkel. Grez asszony. Köszönöm, üdvözlök mindenkit. Halászati szakértőnk Izabella Lorin nevében szeretnék most állást foglalni, aki sajnos nem tudott eljönni, ezért tehát az ő nevében, a frakcióm nevében szeretném először is elmondani, hogy gratulálnék Meissner asszonynak ezen kiváló jelentésért, amit mi rendkívül nagyra értékelünk. Hasznos emlékeztetni rá, hogy A mauritániai megállapodás a legfontosabb partnerségi megállapodás a harmadik, ország, a harmadik világbeli országokkal. Nagyon pozitívra, pozitívan értékeljük azon módosításokat, amelyeket az új jegyzőkönyvbe bevettek, hiszen ezen új jegyzőkönyv nem teszi lehetővé, hogy az európai flotta lábasfejűeket halászhassa, mint ahogy ezt ön is elmondta előadóasszony, és azt gondolom, hogy hasznos emlékeztetni rá, hogy ez a kérés mind a civil szervezetek, mind pedig a kis mauritániai halászok részéről érkezett, körülbelül már tíz éve él ez a kérdés, hiszen mostanáig őket negatívan érintette az európai flottából eredő versenyhelyzet a lábas fejűek halászatának területén. És ez a mostani szöveg nagyon koherens is, ahhoz képest, amiről korábban eddig dönthettünk itt a parlamentben. Itt a 2011 májusi állásfoglalásra gondolok, amelyben azt mondtuk, hogy az európai flotta számára csak akkor tehetjük lehetővé a hozzáférést, hogyha olyan fajokról van szó, amelyek Mauritániában, amelyekhez a mauritániai flotta nem férhet hozzá. Nos, a mostani jegyzek, jegyzőkönyv tehát megfelel Isabella Lövin jelentésének a szellemének is, ami a külső dimenziót illeti a közös halászati politikával kapcsolatban, amelyben kimondtuk, hogy az európai flotta nem szabad, hogy versenyhelyzetben legyen a helyi kis halászokkal. Tehát, mint láthatják, ez mind pozitívum számunkra, és zárásként kollégáim figyelmét két pontra szeretném felhívni. Egyrészt arra a tényre, hogy a civil társadalom képviselői és közéjük tartoznak a kis Mauritánia halászok is. Október közepén találkoztak, és megtárgyaltak ezt az új jegyzőkönyvet. Nagyon pozitívan értékelik ezt a jegyzőkönyvet, és azt, hogy az az ajánlásuk mi szerint nem lenne szabad új tárgyalásokat megnyitni ezzel kapcsolatban, meghallgatásra került. Végül pedig még emlékeztetnék az új jegyzőkönyv 5. cikkére, amely azt kéri, hogy ugyanolyan elvárásokat alkalmazzunk más flottákra vonatkozóan, alkalmazzanak más flottákra vonatkozóan, mint az európai flottára, és természetesen ez a jegyzőkönyv egyfajta példaként működhet azzal kapcsolatban, hogy mit lehet elérni a partnerségi megállapodásokban a fejlődő országokkal. Tehát teljes mértékben támogatjuk Önt előadóasszony. Elnök, köszönöm szépen. Neusser úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és nagyon köszönöm a jelentéstevő asszonynak, Meissner asszonynak is a jelentését. Azt gondolom, hogy a halászati egyezmények terén ez egy nagyon is példaértékű dolog, ugyanis először sikerül egy olyan halászati egyezményt kötni, amelyben minket, a parlamentet a 2011-es májusi követelésünkkel elfogadtak, és a figyelembe vették a követelésünket, és e, így a Mauritániával kötendő egyezmény, halászati egyezmény a jövőre nézve további példa példával fog szolgálni. Miért van ez így? Azért, mert mi figyelemmel vagyunk a helyi halászok érdekeire, és arra is, hogy a halállományokat túlhalázták, és hogy hamarosan ezek kimerülhetnek, és hogy fenntartható halászati politikát szeretnénk hosszú távon folytatni. Az EU nagy halászati flottáinak nem szabad konkurálnia a helyi kis halászati flottákkal, és hogyha az NGO-k és a mauritániai halászati ipar is hozzá tud járulni ehhez az egyezményhez, azt hiszem, hogy akkor mi, mint fejlesztés politikusok jó úton vagyunk. Lenne egy-két kiegészítés is, amely nagyon is észszerű lenne az egyezmény tekintetében, hiszen a kimerülőben lévő halálományok, túlhalászott halálományok a például a tintahalak kizárása is ide tartozik, tehát ez egy jó példa arra, hogy hogyan tud működni egy igazi partnerség, és hogy a fejlesztéspolitikát milyen célkitűzéssel kell folytatni, és hogy milyen fenntartatóan foglalkozunk például itt is a fejlesztéspolitikával. Tehát nagyon köszönöm a jelentéstevő asszonynak, és köszönöm egyébként azt is, hogy megemlítette a kritikát, ami a halászati bizottságból származott, de azt gondoljuk, hogy mindez gyakorlatilag a mi nézőpontunkból pozitív és nagyon is példaértékű. Preda. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is azzal kezdtem, hogy először a jelentéstevőnek, eh, Meister asszonynak gratulálok az elkészített eh, szövegért. Ahogy egyébként elhangzott, eh, még július, július 6-a előtt kellett tárgyalnunk a szövegről. Rendkívül hosszú tárgyalások voltak, 15 hónapot vett igényben Mauritániával, és a jelentéstevő hangsúlyozta azt is, és teljesen joggal, hogy a pénzügyi szempontból ez a legjelentősebb egyezmény harmadik országgal. Valamennyien tudjuk, és már ez is elhangzott, olyan témáról van szó, ami egyes tagállamok számára kényes kérdés. Ez nagyon jól bizonyították a halászati bizottságban folytatott viták novemberben, és voltak tiltakozások is ami a sajtóban is megjelentek, és az európai halászati szervezetek is tiltakoztak. Ezt nyilván mindenki ismeri. Ezzel együtt meg szeretném említeni azt a másik aspektust is, ami legalább ennyire fontos, és érdekes módon ez nem volt nagyon a, a sajtóban nyilván, hogy a mauritániai halászati beruházók, azok egy felvonulást intéztek, vagy szerveztek a Mauritániával kötendő megállapodás mellett. Tehát a képviselők nagyon örültek, hogy elfogadásra került egy olyan szöveg, ami figyelembe veszi a legszegényebbek érdekeit, mert munkalehetőséget ad azon hajókon, amelyek a mauritániai övezetben dolgoznak. Tehát mauritániai kollégáinkkal is ezt hallottuk a különböző találkozók során, amikor a Magreb országokkal folytatott delegáció ellátogatott hozzájuk. Tehát ez tehát mindenképpen lehetőségeket kell adni a legszegényebbeknek azokon a hajókon is, amelyek Maritánia vizein működnek. Szeretném hangsúlyozni ugyanakkor, hogy aggódni kell bizonyos értelemben, hogy milyen hatással van ez a megállapodás az európai halászati ágazatra. Ennek kapcsán szeretném megemlíteni azokat a vitákat, amelyek a halászati bizottságban folytak, mert ha jól emlékszem, négy érv volt, négy érv hangzott el, amelyek azt mutatják, hogy van egy bizonyos húzódozás a jegyzőkönyvvel szemben. elmerészkedem erre a terepre, eléggé negatív véleményt jelez a bizottság részéről, mert ugye négy tiltakozás volt, vagy négy érv, ha legalábbis ha jól értettem, az egyik az volt, hogy ez egy olyan megállapodás, ami nek eredményeként ez a jegyzőkönyv sokkal költségesebb lesz, mint a korábbi megállapodás volt. Másrészt rendkívül nehéz technikai előírások vannak, komoly korlátok. Második dolog, hogy a a tilalom, ami a lábasfejűek halászatára vonatkozik, az nem igazán jó a kis piroggal halászoknak, hanem inkább annak a 200 nagy hajónak, amelyek viszont kínai hajók. Tehát nem száz százalékig mauritániai hajókról van szó, hanem kínai hajókról valójában. A másik érv, ami ugyancsak a halászati szakbizottságban hangzott el, hogy a jegyzőkönyv értelmében kötelező a fogás 2%-át a mauritániai piacon forgalomba hozni, és felvetődik, hogy ennek a kötelezettségnek milyen hatása van az árakra. Elvileg ez hátrányos is lehet éppen a kis helyi halászokra, tehát a helyi kiskereskedelemre. Ezek voltak az érvei a halászati bizottságnak. Itt a fejlődési bizottságban, meg az AFED-ben is arról inkább azzal érveltünk, hogy a partnerországok fejlődése a cél. Éppen ezért, hogyha tudjuk, hogy Mauritánia az egyik legkevésbé fejlett ország, és az egyik világ legszegényebb országai közé tartozik, tehát ebben az országban a bruttó hazai terméknek 25%-át teszi ki a halászat, és 36 ezer munkahelyet is jelent. Tehát ezeket az adatokat is figyelembe kell venni. És én is szeretném hangsúlyozni még egy dolgot, amit a jelentéstevő Meissner asszony is hangsúlyozott, hogy koherenciára van szükség. Koherencia egyrészt önmagunkkal, és egyetértek a jelentéstevővel, amikor emlékeztet a 2011. május 12-i határozatra, állásfoglalásra emlékeztet, azért itt mégiscsak vannak aggodalmak, amelyeket osztunk Továbbá a fejlődési politikánkkal való koherencia is fontos, mert ugye ez is kötelez bennünket, ezek a szerződésekben szerepelnek. Tehát elvileg osztom a jelentéstevőnek a javaslatát, hogy támogassuk a JESZ jegyzőkönyvet, ami a halászati források és a fej, fenntartható fejlődés kapcsolatát e, igyekszik előmozdítani. A három javaslata a jelentéstevőnek nekem ugyancsak helyesnek tűnnek, annak érdekében, hogy ez a szöveg alkalmazható legyen. Ugyanakkor nem hagyhatom figyelmen kívül, hogy a halászati bizottság a barikát másik áll, oldalán áll, hát hogy leegyszerűsítsem a dolgokat. Ezt kellett, hogy elmondjam önöknek. Elnök, köszönöm szépen. Newton Dan úrnak adom meg a szót. Nagyon a jelentéstevőnek mondanám. Egy választótól kaptam a napokban egy levelet, amiben azzal vádolja az Európai Uniót, hogy hatalmas erejét a Mauritius ellen használja fel. Most nem Mauritániáról és azt mondja, hogy egyszerűen szörnyűséges az Európai Unió kihasználja a szegény halászokat, hogy lehetséges ez. Nem igazán tudom, hogyan lehet azt, honnan lehet azt tudni, hogy a mauritániaiak valóban örülnek ennek a megállapodásnak, vagy mások a sajátjuknak. A mauritániaiak örülnek ennek, szól a válasz. Oh, <laughs> jaj, ez össze... Igen, látom, hogy felvette a fejhallgatóját, tehát akkor németül fog beszélni. Igen, ebben az esetben valóban azt mondhatjuk, Table Discussion ist eine gewesen, die also entsprechend auch berücksichtigt worden. Tehát gyakorlatilag figyelembe vették a kerekasztal beszélgetésnél, és én is figyelembe vettem a jelentésemben, hogy Mauritániában nagyon is boldogok ezzel a megállapodással, és nagyon magabiztosan tárgyaltak, és Mauritius részéről így van, ahogy elmondtam, és tudom egyébként, hogy a halászati bizottságban más megközelítések is vannak, illetve más érvek, hiszen ott nyilván más szemszögből közelítik meg a dolgokat, más érdekek vannak halászati szempontból, gazdasági szempontból, de fejlesztés szem, politikai szempontból ez egy koherens politikai lépés. Merci. Euh, köszönöm szépen, most pedig a bizottságnak adom meg a szót. Kár Lizrotul úr képviseli. Köszönöm szépen, biztos asszony, és köszönöm Gezine Meissner asszonynak is a jelentését, és köszönöm mindazoknak, akik részt vettek a vitában. A bizottság nagyon örül az önök szakbizottsági véleményének, mert való igaz, hogy ez a jegyzőkönyv Mauritániával talán az első olyan jegyzőkönyv, amely valóban fenntartható, és ami valóban figyelembe veszi az új külpolitikai szempontokat is, többek között a felesleg kérdését, valamint hogy a harmadik ország a saját igényeit megfelelően kielégíthesse, és mindazon kérdéseket, amelyek összefüggenek a környezetvédelemmel. Tehát nagyon örülök, hogy önök osztják ezt a véleményt, és mindössze néhány kis pontosítást szeretnék eh, hozzátenni ahhoz, amit Meissner asszony elmondott. Meister asszony ön szólt arról, hogy van egy átmeneti időszak, amely január végéig tart, és hát itten gyorsan kell lépni. Ezzel kapcsolatban szeretném pontosítani mindazok számára, akik jelen vannak, hogy a mauritániai jegyzőkönyv tegnap került aláírásra Mauritániában, ott ez munkanap, a vasárnap, és a mai naptól kezdve tudunk elkezdeni bármilyen halászati tevékenységet. Tehát az átmeneti időszaknak vége van, hatályba lépett a jegyzőkönyv. Elfogadásra került, egyelőre a tanács által, és aláírásra került. Most már csak azt várjuk, hát egy kicsit nem a megfelelő kifejezés, tehát most már a parlamentnél a labda, amelynek hozzájárulását kell adnia vagy, vagy adja, vagy nem adja. Remélem, hogy együtt mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a parlament kedvezően szavazzon erről a jegyzőkönyvről. Másodszorban szeretnék egy kicsit szólni részletesebben az ágazati támogatásról is, tehát arról a pénzről, ami túlmutat a kereskedelmi aspektuson, és ami arra irányul, hogy a halászati ágazat fejlesztésre kerüljön. Meister asszony jogosan megjegyezte, hogy Ebben a fejezetben 3 millió euró van, ami eh, csökkenés a korábbi jegyzőkönyvhöz, ahol 16 millió volt az éves átlag. most a eh, Fejlesztési Bizottságban vagyok, és egy kicsit szeretnék visszatérni erre a kérdésre hogy miért csökkent ez az összeg. Egyetlen egy oka volt. Mauritánia egyszerűen nem tudta meg kellően felhasználni a 16 millió éves összeget, ami az korábbi jegyzőkönyvben szerepelt. Megértettük, hogy a halászat, mint olyan, nem egészen az abszolút prioritás Mauritánia egésze számára az országnak vannak egyéb igényei, szükségletei, sokkal fontosabbak, például egészségügyi, oktatási, infrastrukturális területeken, és amikor arról beszélünk, hogy az ország eh, tegye magáévá a fejlődés fő vonalait, a halászat ebben a fejlesztésben csak másodlagos szerepet játszik azzal együtt, hogy ez világosan bizonyításra került a korábbi jegyzőkönyv kapcsán, ezért került csökkentésre a pénzügyi összeg. Tehát nem azért ö, csökkentettük az összeget, mert úgy gondoltuk, hogy nincs rá igény, igény van, de egyszerűen nem tudja ezt a pénzt megfelelően hasznosítani az ország. Egy másik kérdés, ami rendkívül érzékeny, ezek a lábasfejűek kérdése. Mauritánia egyértelműen megmutatta, hogy a kézműves tevékenységet kívánják fejleszteni, tehát a helyi halászok tudják halászni a lábasfejűeket. Azok, akik kis, tehát kézműves technikákkal halásznak, azok a valamennyi lábasfejűt kifoghatják, ezzel kapcsolatban nem tudunk semmit mondani, ez az ő joguk, nekünk támogatnunk kell őket. Ami az ipari flottát életi, ami mauritániai, de kínai eredetű, mert ugye Mauritániának nincsenek saját hajói, tehát nincsenek olyan hajói, amit maga épített volna, vagy mauritániai tőkével vásárolták volna kínai tőkék vannak, viszont mauritániai zászló alatt hajóznak. Hát itt ezzel kapcsolatban nagyon sok a félreértés és a nem megfelelő interpretálás. Ezzel kapcsolatban szeretnék világos lenni. Mauritánia igyekszik a régi elavult rossz minőségű kínai eredetű hajókattól megszabadulni, mert ezek már nem felelnek meg a Szankó főigazgatóság egészségügyi normáinak. Ezek a hajók el fognak tűnni, és lehetséges, hogy lesznek helyette új hajók, mert lesz egy új megállapodás Kínával is, nyilván ezt önök is tudják. Egyelőre azonban Mauritánia múlt héten csökkentette a Kínával szembeni kötelezettségvállalásait. Tehát jelenleg az Európai Bizottság még nem tudja hogy lesznek-e új kínai hajók a lábasai halászatára, és arra bátorítottuk Mauritániát, hogy helyezem prioritást a kis, tehát a kézműves módon halászott lábasfejűeknek a szemben az ipari halászattal. Ha ennek ellenére Mauritánia politikai döntést hoz, és úgy dönt, hogy a hagyományos technikákkal halászók mellett a mauritániai lobogójú ipari halászatnak is helyt ad, akkor nem nagyon fogunk ennek örülni, de harmadik országról lévén szó a döntésüket tiszteletben kell majd, hogy tartsuk. Csak nagyon röviden néhány kérdéssel, amit Preda úr említett. Tudom, hogy nem halászati bizottságban vagyunk, de mégis szeretném ezeket kommentálni. A jegyzőkönyv nem sokkal drágább, sokkal jobban tükrözi a hal valódi árát. Az sem igaz, hogy minden halászati lehetőség csökkent volna. Például sokkal több a nyíltvízi hal, és a technikai feltételek lehet, hogy sokkal nehezebbeknek tűnnek az ipar számára, de igaz nehezebbek is, viszont a fenntarthatóság motiválja ezeket. Vajon a bizottságnak a kizárólag a flotta kereskedelmi érdekeit kell szem előtt tartani, amíg ugyanakkor tönkreteszik a tengerfenéket és a fenntarthatóságot kockáztatják, vagy inkább a fenntarthatóságot kell figyelme venni az a százalék, ami természetbeni jutatás Mauritánia számára a fogásokból, az nem csak a piacra kerül, hanem ingyenesen kiosztásra kerül, és egy ingyen hal osztást ad azoknak a számára, akiknek erre szükségük van. Tehát ez a fogásmennyiség nem várható, hogy egyensúlytalanságot okoz a mauritániai piacon. Ha vannak további kérdéseik, állok rendelkezésre. Elnök, köszönöm szépen, Cortes Lastra úr következik. Permite, presidenta, que quisiera hacerle también una pregunta a la, a la comisión. Nekem lenne a bizottság felé egy kérdésem. Ugyanis szeretném tudni, hogy ezt a megállapodást hogyan fogja befolyásolni az európai halászati flottát, amely most ott halászik ebben az övezetben? Lehetséges, hogy foglalkoztatáspolitikai, vagy más problémákhoz vezethet, vagy akár a lábas fejűek túlhalászását okozhatja? Tehát vannak ilyen kockázatok, vagy pedig nem léteznek jelenleg kockázatok a lábas fejűek számára? Egy utolsó kérdésem hogy ez a két százalék a lábas fejűek két százalék, amit a helyi lakosság között kell, hogy elosszanak. Ezzel kapcsolatban a bizottság keres-e valami lehetőséget, hogy ez ne változtassa meg az árakat a halászati termékek területén, tehát hogy a helyi halászok számára nehogy valamiféle probléma keletkezzen ebből. Euh, Elnök, mielőtt megadnám önnek, önöknek a szót, saját magamnak adom meg a szót. Emlékszem még rá, hogy amikor a szakbizottság elnökévé váltam, akkor akkor írtuk alá Gineával a halászati megállapodást, és én akkor ismertem meg, hogy mennyire igazságtalanok a halászati megállapodások, és felháborodtam ezen. El kell, hogy mondjam, hogy a Mauritánia megállapodás felülvizsgálata, vagy az, hogy látjuk, hogy hogyan alakul a mauritániai megállapodás, és hogy Meissner kollégánk szerint ez egy kiegyensúlyozott megállapodás, amely a helyi lakosság szükségleteit és a fenntarthatóságot is tiszteletben tartja, ez rendkívül nagy örömmel tölt el minket, tehát szeretnék gratulálni az előadónknak ezen jelentésért, és a tárgyalóknak azért, hogy figyelembe vették a környezetvédelmi és fejlesztési követelményeket is. Azt gondolom, hogy számunkra, a Fejlesztési Szakbizottság számára a halászati megállapodások ilyen irányú változása rendkívül kielégítő. Most tehát meg is adom a szót. Bizottság. Köszönöm, elnök asszony, hogy ennyire bátorítóan szólt. Nem mindig hallunk ennyire bátorító szavakat. A kérdésre válaszolván, igen, valóban egyértelmű, hogy bizonyos hajókat ki fognak vonni. A lábasfejű hajókból nincsen többlet, tehát biztos, hogy le fogják állítani a tevékenységüket, sőt, ez már most így van, hiszen a jegyzőkönyv július 31-én lejárt, és azóta nem folyik lábasfejű halászat, és nem is lesz, ha csak valamikor a jövőben Mauritánia szuverén államként úgy dönt, hogy a többlet egy részét az EU-nak rendelkezésére állítja, de ez, ez nem lehet kizárni, de ezt nem is lehet elvárni. Most már nem gyarmati időszakban élünk. Mi nem tudjuk azt diktálni a Mauritániának, hogy mit tegyen a saját természeti erőforrásaival. Ami pedig a lábasfejűek állományának az kezelését irány, illeti Mauritániában. A jegyzőkönyvbe bevettük azt, hogy a Mauritániának kötelező minden egyes szegmensre egy halászati tervet kidolgozni, és fenntarthatóan kell kezelnie minden halászati területet, a lábasfejűek halászatát is. Harmadsorban pedig, ami ezen kiosztott 2%-ot illeti, ez nem a lábas fejükre, ez nem vonatkozik a lábas fejűekre, hiszen logikus is, már nem halásznak fejűeket, csak a kisméretű nyíltvízi halakra vonatkozik, tehát a kis, nem igazán értékes a víz felszíni rétegeiben található halakra, ennek a 2%-át fogják kiosztani Mauritániában. Ennek nincsen nagy kihatása, hiszen a mauritán lakosság nomád, a sivatagban nomád módon él, és a tengeri halat nem eszik. Tehát Mauritániában szinte nem is létezik halpiac, és az igen komoly élelmezési válságban inkább csak azért esznek halat, mert más már nincsen. Tehát ez a két százalék, megismételném, amit Predeornak is mondtam, hát nagyjából ugyanezt mondtam el Prede úrnak is, hogy ez a kétszázalékos hal kiosztás nem fog hatni a mauritániai halpiacra. Elnök asszony, Meissner asszonynak megadom a szót, hogy lezárja a kérdést. Köszönöm szépen, elnök asszony, és nagyon figyelmesen hallgattam a hozzászólásokat, és valóban egyet is értek ezekkel, és azt teljesen egyet értek, hogy az EU szemszögéből, főleg néhány tagállam szemszögéből lehet látni egy problematikus helyzetet gaz, politikai szempontból, de hát ez azt gondolom, hogyha tegnap aláírásra került, hát azért, mint parlament, ezt nem szívesen halljuk, hiszen gyakorlatilag ugye ehhez akkor mi csak már csak hozzá tudunk járulni így utólag. Hát jobb lett volna, hogyha mondjuk megvárták volna, míg mi is hozzájárulunk, és utána írták volna alá. Ez most csak egy ilyen parlament szemszögéből egy politikai megjegyzés volt. Köszönöm. Je vous rappelle que vous avez un délai pour... Emlékeztetnék rá, hogy a módosítók benyújtási határideje január 9-e 12 óra, a szavazás pedig február 18-án lesz. Most a napirendünk 9-es pontjához értünk, a nők helyzete Észak-Afrikában. Előadunk Korinna Kretu asszony, aki nincs ma itt. Cortes Lastra úr fogja tehát őt képviselni, A Nőjogi Szakbizottság az illetékes ezzel kapcsolatban. Meg is adom a szót Cortes Lestra úrnak. Sí, gracias, presidenta. Bueno, como usted ha dicho, nuestra colega... Köszönöm szépen, elnök asszony, és ahogy már elhangzott, Corina Kretú kolléganőnk, aki a jelentéstevője a nők helyzete Észak-Afrikában című jelentésnek, sajnos nem tudott eljönni, az ülésünkre, és megkért, hogy kérjem elnézésüket a távolmaradásáért, de segített, hogy elmondjam javaslatait. Tehát rendkívül nagy szerepet játszana, játszik a nők helyzete ezben a humanitárius krízis helyzetben, és nagyon fontos szerepet játszik a szegénység felszámolásában, a versenyképesség növelésében, és Észak-Afrika egy olyan régió, ahol azt lehet mondani, hogy a nők hát rányos megkülönböztetésének figyelhető meg, és ezért nagyon fontos, hogy a nők aktívan részt vehessenek a jogok gyakorlásában, és a például a Egyiptomban az új ö, ala, ö, alapokmány, az új ö, alaptörvény kidolgozása, alkotmány kidolgozásában is ö, bevonásra kellett volna, hogy kerüljenek. Tehát rendkívül fontos lenne, hogy feltétlen, ö, de feltételeknek érvényesülniük kell a régióban. Korina Krétú véleménye szerint rendkívül fontos, hogy az alapszolgáltatásokhoz hozzáférést kell adni a nőknek, egyelő esélyt kell biztosítani a képzésnél, és a lányok oktatáshoz való hozzáféréshez való jogát is egyenjogosítani kell, és rendkívül fontos, hogy iskolákat kell létrehozni a lányok számára is. A nőket tájékoztatni kell a polgári jogaikról az államok részéről, és másrészt pedig nagyon fontos, hogy az orvosi eljáráshoz és az igazságszolgáltatáshoz is egy e, e, esélyegyelőséggel tudjanak hozzáférni. Egyébként Korina véleménye szerint a törvényhozásban is kevésbé kerülnek figyelembe vételre a nők és a törvények kidolgozásában is kevésbé aktívan vehetnek részt. Nagy különbség van a bevételeik, jövedelmük és a férfiak jövedelmek között, és nagyon fontos a szociális védelem erősítése. Corina Kretu egyébként ragaszkodik ahhoz, hogy a parlament, a bizottság és a tagállamok nemzeti munkaterveket segítsenek kidolgozni annak érdekében, hogy a nemzeti polgári társadalom is nagyobb mértékben részt vehessen a nők civil társadalmi szerepének a növelésére mutató stratégiában. Nagyon fontos, hogy nemzeti munkatervekre van szükség, és nagyon fontos, hogy a civil társadalmi szervezetek létezzenek, amelyek a nők helyzetét javíthatják. Nagyon fontos, hogy a az együttműködés az ország specifikus ütemtervekkel kapcsolatban is javuljon. Köszönöm szépen, Zabravska asszony következik. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném elmondani, hogy eh, ez olyan álláspont, amit rendkívül kiegyensúlyozottnak tartok, és eh, véleményem szerint ez a vélemény olyan dolgokat fogad, ma, foglal magába, amik hiányoznak a jelentésből. Én tagja vagyok a Nőügyi Bizottságnak, és azon pontok vagy témák, amelyekre Krétó asszony rámutatott a e bizottságnak a jelentésében, ezek éppen, hogy hiányoznak Koszta asszony anyagából az eredeti anyag, rendkívül politizált volt, és az észak-afrikai helyzetet az mutatja azt a helyzetet, ami a múlt évben volt, de azt nagyon jól tudjuk, hogy a nőknek sokkal méreható problémáik vannak, és sokkal régebbi keletűek ezek a problémák. Befolyásolja hat rájuk a ö, régiónak a kultúrája is. és a Kretua asszony által felsorolt problémák a leglényegesebbek. Talán az ötös pontban nagyobb hangsúlyt tennék a mikrohitelekre. Ő említi azokat a programokat, amelyek arra irányulnak, hogy azonos módon jussanak a munkához a nők. De szerintem a mikrohitelek kérdése le, mikro ö, hitel és kölcsön kérdése sokkal fontosabb. Nem csak oktatni kell a nőket és nevelni, hanem valami olyan kis mennyiségű pénzre is szükségük, valamivel vállalkozást indíthatnak. Úgyhogy ezt én módosító indítványként elő fogom terjeszteni, de egyébként szerintem ez a vélemény rendkívül jól megfogalmazott, alakított szöveg. A következő a bizottság kapja meg a szót Rafaela Iodis nevében. Köszönöm szépen! Tudomásul vettük a jelentést, és mi is osztjuk azot, amit a jelentéstevő kifejtett. A bizottság valójában növeli a nők támogatását. Általában ez egy horizontális kérdés. Minden programunkban van egy nőügyi komponens is, de az elmúlt kilenc évben is ez így volt. De az igaz, hogy még többet kell tennünk. Éppen ezért ezt a jelentést nagyon komolyan fogjuk venni. Még ezért egy dolgot engedjenek meg, és egy percre hogy térjek vissza arra, hogy 92 millió eurót fordítunk a régióban a nő ügyekre, egy részét regionális programokon keresztül. Ennek az egyik utolsó részét az elmúlt hónapban adtuk át. A nők támogatása a gazdaságban címmel, illetve a nők jogait is segíteni kívánjuk, ugyanis úgy gondoljuk, hogy a nőknek a politikai helyzete nem igazán javul a térségben, illetve egyes országokban. Tehát köszönöm szépen. Elnök, Cortes Lastra úr kapja meg a szót, hogy lezárja. Emlékeztetni szeretnék, hogy holnap utánig, december 19-én 10 óráig lehet benyújtani módosítókat, és a szavazás erről a jelentésről január 22-én lesz. És most következik a napirend tízes pontja, ez pedig a külső együttműködés és fejlesztés platformja. A szakértői bizottság eh, munkáját követően az Európai Bizottság a parlamentnek október 26-án egy levelet küldött, amely tartalmazza ezen munkálatoknak az összefoglalóját, nevezetesen, hogy ez a platform milyen módozatokban és hogyan működne a levél nem teszi lehetővé, hogy a hagyományos módon szerezzük be a véleményüket. Ugye ez a, az eszmecsere, ez arra hivatott, hogy a platformmal kapcsolatos vitát uh, animálja. Stassz urat neveztük ki kineve, uh, megfigyelőnek a platformhoz a bizottságunk nevében. Ezzel együtt ő ma sajnos nem tud jelen lenni, és azt kérte, hogy én helyettesítsem. Semrejszesz Kondé úr, aki a pénzügyi egységek felelőse a bizottságon belül, be fogja mutatni nekünk a platform működését és a módozatait, amelynek egyébként az első ülése december 14-én volt. Az ő hozzászólását követi Alessandro Ferrano úrnak a hozzászólása, amelyik az Európai Unión kívüli képviselőket, illetve a mm, az Európai Beruházási Bankot, valamint Katrin Kolina asszonyt, aki az unión kívüli műveletek koordinátora, és ugyancsak az Európai Beruházási Bank jelöltjeinek kérdésével foglalkozik. Elnök asszony, következő, köszönöm szépen, és azonnal a platform céljaival kezdeném, úgy, ahogy ezek kidolgozásra kerültek és rögzítettük a munkacsoport munkája során, amely múlt év novembere és idén június között dolgozott. A fő célja a platformnak az, hogy a lehetőleg hozzájáruljon a különböző tervezési folyamatok javításához a politikai keretekben, amely a partnerországokkal dolgozik. Tehát ennek van egy platform része és a munkacsoport, a szomszédsági kérdéseket és a bővítéssel foglalkozik. Az egyik fő célja a platformnak az, hogy biztosítsák egyben a koordinációt a pénzügyi intézmények és a bizottság között. A platformnak ki kell terjednie minden régióra az unión kívül, az együttműködési és fejlesztési kérdésekben tanácsadói és ajánlási szerepe van a kulcsfontosságú koncepciók megvalósítása tekintetében, nevezetesen a blending esetében és a, minden olyan ö, ágazatra vonatkozik, amelyeknek átfogó ö, fontosságuk van, az egyensődleges feladata, hogy hozzájáruljon a beruházások és befektetések jelenlegi konzisztenciájának a, konzisztenciájának a javításában, és természetesen, hogy a tranzakciós költségeket is csökkentse a platformnak valamilyen módon a különböző szereplőket és kedvezményeket és pénzügyi intézet, intézményeket be kell vonnia az adományozási és hitelezési tevékenységbe, amit egyébként blendingnek szoktunk nevezni. E, a platform nem lép helyébe és nem helyettisíti a meglévő mechanizmusokat, tehát nem feladata, hogy döntéseket hozzon, hanem ahol döntéseket kell hozni, ott a platform ajánlásai alapján kell, hogy ezek megszülessenek a megfelelő igazgatási bizottságokon, vagy az Európai Bizottságon keresztül. A platform úgy került kialakításra, hogy a bizottsági szakértői munkacsoport, két csoport van benne, van egy policy group, egy politikai csoport, amit a tagállamok és a külszolgálat képvisel, és az Európai Parlament megfigyelőként, és van egy úgynevezett technikai csoport, egy technical group, amit a bizottság, az Európai Beruházási Bank és a további pénzügyi intézmények vesznek részt, amelyek részt vesznek a különböző beruházási tevékenységekben, és a két csoportnak a titkárságát a bizottság adja, vagy biztosítja. Ahogy ezt már elnök asszony is említette, a platform első ülésére múlt hét pénteken 11-én került sor a Először is a működés módozatait vitatták meg, ezt követően ismertetésre került a különböző beruházási lehetőségek a különböző térségekben, és elfogadtuk a munkacsoport még, munkatervét, még nem hivatalosan, csak megvitatásra került, és úgy gondolom, hogy elég nagy volt a konszenzus. A 2013-as munkaterv, Két ö, csoport került megalakításra technikai területen. Az egyik feladata a blending megoldások vizsgálata, amit most a, a, a, léteznek és működnek, illetve a teljesítmény tekintetében pedig a best practice, a legjobb gyakorlatok beazonosítása, illetve azon gyakorlatok, amik nem igazán működnek. A második csoport az pedig a blending tevékenység fejlesztésével foglalkozik, annak érdekében, hogy az eredményekre építve vizsgálják az elért eredményeket és a célokat, és a szabványosított jelentések kidolgozását segítsék. Tehát ezeknek a feladatuk, hogy ezek januárban azonnal elindítsák a munkát. A másik munkacsoport a blending kapcsolatban a bizottság azt javasolja, hogy a bizottság vezesse, és a blending tevékenységek fejlesztését pedig a, az Európai Beruházási Bankra kívánja bízni, illetve legalábbis felajánljuk nekik. Elnök, köszönöm szépen! Kerenó úrnak és Colin asszonynak szeretném most megadni a szót, ők 10 percet kapnak ketten. Thank you very much. And, uh, thank Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívtak minket. Nagyon örülünk annak, hogy eljöhettünk a Fejlesztési Szakbizottságba, és elmondhatjuk a véleményünket a hitelek és támogatások blendingjéről és a külpolitikáról. Mint tudják, ez egy Európai Uniós Bank és az EU-n kívüli felépéséért a keretet a parlament és tanács közös döntése határozza meg a külső mandátum alatt. A bővítési, szomszédsági és minden egyéb térségben, és ide tartozik a kotonói megállapodás is. Tehát ez a fő kerete a mi EU-n kívüli tevékenységeinknek. Mi tehát hitelezők vagyunk, hogyha erre szükség van, akkor költségvetési alapokkal együtt, így támogatjuk a fenntartható beruházásokat. Ezt már régóta tesszük, és leginkább három ágazatra koncentrálunk. Az első a magánszféra fejlesztése. Mint tudjuk, ez megfelel az új fejlesztési iránymutatásoknak a változás menetrendben. A szociális infrastruktúrát, az éghajlatváltozás elleni küzdelmet és egyéb kiigazítási tevékenységeket támogatunk. A kollégám majd ennek a, ezeknek a projekteknek a részleteit fogja kifejteni. Az EU-n kívüli tevékenységünk körülbelül 8 milliárd eurót jelent évente. Ez körülbelül egy harmada a világbank tevékenységének az elmúlt öt évben, átlagosan számítva hogyha ehhez hozzávesszük az EU-n belüli tevékenységünket, amely, mint önök is tudják, rendkívül jelentős, akkor az Európai Beruházási Bank tevékenysége háromszor akkora, mint a világbanké, de hát ez abból adódik, hogy az EU-n belül rendkívül erőteljes a felépésünk. A kezdetektől 2007 óta részt veszünk a különböző blending eszközök kialakításában az EU-ból, Afrikában, szomszédsági területen, Nyugat-Balkánon és egyre több területen most már és ez rendkívül fontosnak mutatkozott, hogy a pénzügyi kapacitást és az EBB szakértelmét az Európai Uniós költségvetési keretekhez és az EDF kereteihez igazítsuk. Fontos szerepet látunk az EBB számára ezen blending tevékenységekben, és a jövőben is minél nagyobb szerepet szeretnénk játszani abban, hogy kapcsolatot képezzünk a szakpolitikai orientációk és a valós végrehajtás között az egyes gyakorlati beruházások finanszírozásában. Örömmel hangsúlyozok azt, hogy nagyon szorosan együttműködünk a különböző pénzügyi intézményekkel, mindenek előtt a bizottsággal, természetesen ez egyértelmű, de más pénzügyi intézményekkel is, állami és magánintézményekkel is. Ugyanakkor más a megközelítésünk ami az EU láthatóságát illeti, hiszen amikor az EBB finanszíroz egy projektet, akkor egyértelművé válik, hogy ez az EU fellépésének a részét képezi, és ezt a partnerországaink és a magánszféra is egyértelműen elismeri, tehát így szinergiát képezünk, hogy az EU szakpolitikai célkitűzéseit követhessük, és egyben a pénzügyi erőforrásokat is megfelelő szintre hozhassuk, hiszen, mint tudják, a jelenlegi költségvetési helyzetben egyre nagyobb szükség van erre és a magánszféra bevonására. Ezen kívül jogilag kötelességünk, hogy az EU szakpolitikáit és szabványait kövessük, különböző intézmények megkapják a saját részvényeseinek az iránymutatásait. Ránk az EU szabványai vonatkoznak, és az, hogy az EU keretet alkalmazzuk, például a számvevőszék, az ombudsman és egyéb felügyelet is ránk is vonatkozik. Ami pedig a támogatáshoz való hozzáférhetőséget illeti az EU költségvetésén az IDF-en keresztül más pénzügyi intézményekkel kapcsolatban a saját részvényesek alapjai vonatkoznak rájuk. Most ezt csak azért emeltem ki, mert mindig van hely arra, hogy a kölcsönösséget megerősítsük, és ugyanazon projekten többen is dolgozhassunk, hiszen az EU-n kívüli projektjeinknek több mint 40%-a társfinanszírozásban részesül, tehát más szereplők is finanszírozzák azt, de szeretnénk azt kiemelni, hogy van egyfajta különbség az EU bankja és a többi pénzügyi intézmény között. Ami a következő szakaszt illeti, örülünk annak, hogy a blendinggel kapcsolatban szorosabbra fűzhetjük az együttműködést, és hogy a parlament mandátumát megkapjuk a külső tevékenységre a 2014-20-as időszakra, amelyről jövőre fognak tárgyalni, és számítunk a parlament támogatására, kollégám pedig néhány gyakorlati példát fog önöknek bemutatni. Köszönöm. Köszönöm, Alessandro. Most én szeretném megköszönni, hogy meghívtak minket. Szeretném kiemelni, hogy az EBB együttműködése a bizottsággal rendkívül hosszú időre nyúlik vissza, hiszen tavaly ünnepeltük az 50. évfordulóját az együttműködésnek az AKC országokkal. Tehát 50 éve az EBB szolgálja a tagállamokat, a bizottságot és a partnerországokat ezen megállapodás végrehajtásában, amely az EU-t és az AKC országokat kapcsolja össze. És a megállapodások ezek után következtek, de azt gondolom, hogy fontos ezt kiemelni. És így létrehozzuk a kapcsolatot egy ilyen blending eszközzel, amely az egyik legelső volt a platform által követett formában. Ez az afrikai infrastruktúrának a nyomonkövetési programja. Ezzel kapcsolatban egy projektet szeretnék megemlíteni, amit mi rendkívül fontosnak tartunk, és azt gondoljuk, hogy nagyon ékes példája annak, hogy hogyan tudunk mi intézményként, pénzügyi intézményként az EU szolgálatában állni azért, hogy ezen projekteket ki lehessen ö, dolgozni. Itt az afrikai nagy tavak térségéről van szó, ahol ö, víz, ener, víz energiát ö, termelnek ö, a Kongói közt, Demokratikus Köztársaság és Ruanda közötti határon. Három országot érint ez a projekt, Ruanda, Burundi és a ö, Kongói Demokratikus Köztársaság. A bizottság a delegáció, a helyi delegációján keresztül 2008 óta foglalkozik ezzel. Ez egy hosszú távú projekt, hiszen nagyon sok technikai vélemény készült, utána intézményi és felépítésbeli vélemények is megszülettek, azért, hogy egy harmadik erőművet lehessen ezen folyón kialakítani. Már kettő létezik, vízerőmű több éve, miután a bizottsággal szorosan együttműködtünk, kidolgoztuk ezt a projektet, majd pedig több ö, ö, intézményt és sponzort meghívtunk, például ö, a Világbankot, az Afrikai Fejlesztési Bankot, a Dél-Afrikai Regionális Bankot, és mostanra elértünk abba a szakaszba, ahol már tényleg hihetünk is abban, hogy a következő években, 2018-ig ezen erőmű elláthatja majd ezt a térséget elektromos árammal, hiszen ez rendkívül fontos egy olyan térségben, mint amiről itt beszélünk. Nagyon fontos kérdés ezzel a projekttel kapcsolatban, hogy sikerült három államot leültetni a tárgyalóasztalhoz, akik egyébként nem igazán tökéletesen működtek együtt, és három minisztert leültetni a tárgyalóasztalhoz. Azt gondolom, hogy a bizottságnál is ezt nagyon fontosnak értékelik, hogy nagyon komolyan dolgoztunk, és ez önmagában meghozta a gyümölcsét. Ez csak egy példa, még sok más példa lesz, de mivel kevés időnk van, ezért csak ezt az egy példát szerettem volna most bemutatni önöknek. Köszönöm a figyelmet. Elnök, köszönöm. Most Bart Stas nevében szeretnék szót kérni. A szakbizottságunk nagyon örül annak, hogy a platform végre elkezdhette a munkáját, és az első ülését a múlt héten, december 14-én megtartotta. Stász úr, aki megfigyelőként a platform munkájában részt vesz, sajnos nem tudott ma eljönni ö, egészségügyi okok miatt. Ennek ellenére szeretnék emlékeztetni rá, hogy az Európai Bizottság a platforma kapcsolatos jelentését levélben elküldte a, az Európai Parlament főtitkárának október 26-án. A hivatalos eljárások alapján a parlamenttel nem lehet konzultálni plenáris ülésszakban. A parlament nem akarta meggátolni a platform létrehozását, de most megfelelő szintű konzultációra számít a következő két évben. Néhány tagállam az első platformülésen kiemelte, hogy a bizottság által bevezetett javaslatok komolyan eltérnek attól, mint amiben megállapodott az Európai Bizottság és a tagállamok korábban, amikor a tanács szakértői munkacsoportjai összeültek. A bizottság mostani javaslata tehát kiemeljük, hogy nyitott alapot képez a tárgyalásokhoz, és reméljük, hogy a DEVE szakbizottsági ajánlásait figyelembe veszik a vitában. A platform részvevői egy hivatalos névben megállapodtak a külső együttműködéssel kapcsolatos adományozó együttműködési platformról van szó. Úgy gondoljuk, hogy ez a javasolt név korlátozóbb jellegű, de mindenképpen meg kell, hogy jelenjen a nevében a platformnak a fejlesztés, hiszen a DCI-ra nem pedig más külső eszközökre vonatkozik, amelyet az Európai Uniós költségvetés finanszírozna. A platform első ülése az a platform eljárási szabályzatára vonatkozott, és a tagállamok elmondták, hogy úgy gondoljuk, hogy az EBB, amely az Európai Unió hivatalos szerve, amely az Európai Unió fejlesztési céljait kell, hogy kövesse, és a parlament megfigyelése alatt áll. A platform éppen ezért be kell, hogy vonja a különböző frakciókat is. A fejlesztési szakbizottság örül annak, hogy nem tartják lezártnak az ezzel kapcsolatos kérdést. Lesz még alkalmunk arra, hogy a DEVE prioritásait kiemeljük a nyújtott támogatásról szervezett ülésen a blendinggel kapcsolatban. Ami a prioritásokat illeti, már korábban a szakbizottság ezt kiemelte, hogy ehhez arra van szükség, hogy előzetesen felmérjék, hogy a tevékenységeknek a koncentrációja milyen, és hogy mennyiben hathat ki ez a szegénység csökkentésére, azért, hogy a finanszírozást a gazdasági és szociális infrastruktúrára koncentrálják. Készen állunk arra, hogy ezen vitán mi is részt vegyünk, és részletes véleménnyel szolgáljunk. Szeretne valaki hozzászólni a képviselők közül? Hanem akkor röviden Rice Kondé úrnak, Garanó úrnak és Colin asszonynak ismét megadom a szót. Ha bármilyen megjegyzésük, kiegészítő megjegyzésük van. Madame. Oui, je, je vous remercie de, de vos conclusions. Euh, du point... Köszönöm, elnök asszony, a következtetéseit. A bizottság szempontjából a legfontosabb, hogy elinduljon a munka. Egy éve folynak az előkészítő munkálatok, és a platform összeállítása szempontjából is. Ön, mint elmondta, talán még minden nincsen teljesen részletesen kialakítva, még előre kell lépnünk bizonyos aspektusokkal kapcsolatban, de a bizottság szempontjából, ami a következő ö, pénzügyi ö, kilátásokat illeti, ezek szempontjából nagyon fontos, hogy a technikai munkát elkezdhessük azért, hogy felmérhessük a már meglévő lehetőségeket, és meghatározzuk a blending tevékenység jövőbeli kereteit 2014-től kezdve. Egyetértünk, hogy ez a legfontosabb prioritás számunkra jelenleg. És feljegyeztem a többi megjegyzését, amely elhangzott, és ezt átadom a bizottságnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nos, teljesen támogatjuk azt az elképzelést, hogy ez egy állandó javulásra szoruló folyamat, és úgy gondoljuk, hogy a platform ambícióját magasabbra kell helyezni, mint a mostani javaslat. Sok eszmecserében részt veszünk a parlamenttel is, amikor felmerült a gondolat egy másfél évvel ezelőtt az EBB külső mandátumával kapcsolatban, és a parlament és a tanács közösen döntött az EBB mandátumáról akkor először, Nos, akkor jött létre ezen platform létrehozásának a gondolata, és nagyon aktívan részt vettünk a szakértői munkálatokban. Igaz az, hogy azt várjuk, hogy a platformon belül legyen egy EU intézménycsoport az EBB-vel közösen, amely kidolgozza annak a definícióját, hogy hogyan tudjuk közösen felhasználni az erőforrásainkat, pénzügyi és technikai szakértelmünket az EU külpolitikájának előnyére, hogy javíthassunk a hatékonyságon, a koherencián, tehát köszönjük a javaslatokat. A szakértői munkacsoport javasolta azt, hogy az EBB-nek egyértelműbb szerepe legyen EU bankként ezen területeken. Köszönjük. Köszönöm mindenkinek. Nagyon fontosnak tartom ezt a platformot. 8 milliárd eurót lehet beruházni és az ö, egyéb jellegű adományokkal összekötni. Fontosnak tartom, hogy az EBB-nek külön szerepe legyen, és ne ö, a többi pénzügyi intézménnyel ö, egy szinten kerüljön megemlítésre, tehát ezen fogunk dolgozni, és ö, Reméljük, hogy megfelelő eredményekkel fog járni ez a munkánk. Most akkor az ülésünket felfüggesztjük. Holnap reggel 9-kor ugyanebben a teremben zárt ülés következik, koordinátorok ülése lesz. Majd 10 órától megint csak zárt körű ülés lesz. A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozataláról. A nyílt ülésünk pedig 10 óra 20 perckor kezdődik. Eszmecsere lesz Georgieva biztosasszonynal az Európai Bizottság 2013-as évi munkaprogramjáról, a humanitárius támogat, segítségnyújtásról és más prioritásokról. Köszönöm az együttműködésüket, szép estét kívánok mindenkinek, holnap találkozunk.